Hölgyeim és uraim, szeretettel üdvözlöm Önöket. Megnyitom a mai ülését a Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak. Új alcsot látnak Önök előtt, azért, mert a bizottság elnökségéből senki sem ért rá, hogy a mai ülést levezesse. Ezért kértek fel engem, és hát ez azért történt, mert engem ugye megkülönböztet az, hogy itt vagyok, én vagyok a legidősebb tagja ennek a, frakt, ennek a szakbizottságnak. Hát erről nem tehetek. Mindenki megkapta a napi rendet. Van-e ezzel kapcsolatban valami megjegyzés? Hogyha nincsen, akkor elfogadottnak nyilvánítom a napi rendet. És akkor jön a második napi rendi pont, az elnök közleményei. Volcsis Svetics úr, akinek nem hiszem, hogy jól ejtem a nevét, egy új bizottsági tag, akit szeretettel üdvözlünk. Ő egy horvát képviselő. A bolgár, cseh, dán, német, görög, angol, spanyol, francia, magyar, olasz, litván, holland, lengyel, román és svéd nyelven lesz tolmácsolás. Hogyha valakinek az az érzése, hogy nem tudja az anyanyelvén kifejezni magát, akkor szóljon, de hát úgy látom, hogy senki sem jelentkezik. Tehát mindent, amit önök mondanak, azt máshol is hallják, mert az interneten közvetítjük. A hármas napirendi pontot jóvá kell hagyni a következő öléseknek a jegyzőkönyvét november 4-e, 5-e, november 7-e, november 14-e és november 25-26. Van-e ezzel kapcsolatban, a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban valami megjegyzés? Nem. Akkor ezt is jó, elfogadottnak nyilvánatom. Aztán a négyes napi rendi következik, pont következik. Ez a 2012 évi mentesítés és a regionális fejlesztési politikáért felelős biztos, Hán biztos úr jelen van, és az Európai Számvevőszéknek az illetékes tagja is, Henri Gréten, és minden kettőjüket szeretettel üdvözöljük, és akkor most átadom a szót a jelentéstevőnek Piper úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves Hán biztos, tisztelt számvevő, úgy hiszem, hogy döntő, hanem nagyon fontos ülését tartjuk a mentesítési folyamatnak. Először is azért kell köszönetet mondanom, hogy én, mint jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők, amikor kérdéseket intéztünk Barózó úrhoz, ezek a kérdések meghallgatásra kerültek, a és a bizottság egy közleményt adott ki. Ezt egy érent én magam is egy-két órája ismerem csak. Ezért tehát köszönöm szépen a bizottságnak, hogy elkészített ezt a közleményt. Legalább valami a kezünkben van. Ezen felül meg szeretném köszönni a kérdéseket, amelyekre megfelelő időben választottak. A legtöbb kérdést megnyugtatónak tartom, megnyugtató választ adtak erre. Egy-két melléklet ugyan görögül volt, hát ezt még meg kell tanulni, de gondolom, hogy a fordítást majd meg megkapjuk. Egy-két dologról, dologgal nem voltunk elégedettek, de erről majd a koordinátorok szólnak. Nos, nem tudom, hogy a számvevőszék abban a helyzetben van-e, hogy egy rövid nyilatkozatot adjon a közleményről. Nagyszerű volna, hogyha így volna, hiszen ezt kérném, legalábbis ezt a kérdést tenném fel, hogy a számvevőszék képes-e már erre. De felvetném a legfontosabb kérdésünket. A tekintetben, hogy strukturális alapok kezelésében mi zavar bennünket a legjobban. Mindjárt tudjuk, hogy a hibák ember hogy az ember hibázik, de hogyha mindig ugyanazokat a hibákat követjük el, akkor arra volna szükség, hogy a hibák okozóit megtaláljuk, név szerint megtaláljuk, meg mondjuk hogy kik a hibások. Mondjuk a a közúti közlekedésben, hogyha rendszeresen hibát követek el, valami kressz szabályt nem tartok be, előbb-utóbb odavész a jogosítványom. Márpedig mi évről évre ugyanazokat a hibákat tárjuk föl a regionális támogatások odaítélésében, mindig be tudjuk osztani, hogy mely országokból erednek a hibák, egy-két tagállamból erednek a hibák, ők a, felelnek a legtöbb hibáért. Ilyen módon alapvetően nem kielégítő, semmiképpen sem kielégítő, hogyha azt a választ kapjuk, hogy a következő időszakban minden jobb lesz. Ez egy olyan válasz, amely az elkövetkező, az elmúlt 15-17 év mentesítési eljárásában vörös fonálként húzódik végig, mármint az eljáráson keresztül, de úgy gondolom, hogy itt az idő, hogy előrelépjünk a mentesítési eljárásban, ne csak a régi bevett szokásokat folytassuk, már csak azért is, mert közelegnek az európai parlamenti választások. is mi, mint európai parlament, tőlünk, mint európai parlamenttől azt várják el, hogy kritikus módon fogalmazzunk erről a kérdésről, senkit se védjünk, és politikai megbizatásunknak, mely a transzparenciáról, az átláthatóságról szól, feleljünk meg. Éppen ezért lépésről lépésre Előre kell lépni, tehát lépésekkel. Előre kell lépni, még akkor is, hogyha egy sor kérdés feltolul bennünk, de látjuk azt, hogy ez a dokumentum egy előrelépést tett. Térjünk rögvest a dolog lényegére. A vidékfejlesztés és az agrárpolitika területén még több kérdés áll nyitva, mint amennyit a közlemény megválaszolt volna, de nem erre koncentrálunk van. Az EFRE és a struktúr, tehát a strukturális alapok tekintetében még mindig nem értjük teljesen, hogy mi a rizikó alapú megközelítés. Hogy nem mondja, mi fánterem. Mikor avatkozik be a bizottság? Az a benyomásom, hogy ez a bizottság mérlegelési, mérlegelési alapján dől el, és számunkra külső megfigyelők számára nem világos, hogy mely országokban, mely küszöbértéktől milyen próba mintavételek alapján avatkozik be a bizottság. Márpedig, kedves Hán biztos úr, erre vonatkozott a közös levelünk, melyet Barózó elnök úrnak írtunk. Egy automatizmus szeretnénk látni, amelynek a szabályait, működését, logikáját a parlament is érti és amely nem hagy mérlegelési lehetőséget az Európai Bizottság számára, hiszen éppen ezt akarjuk, a kockázat alapú megközelítés, de azt is látni szeretnénk, hogy hol húzódnak a határok, milyen módon értelmezhető a külsők számára is ez a megközelítés. Másodszorban mindenképpen el kell következnie annak, és erről ön már beszélt is, hogy hogyan bánunk azokkal, akik nem először, nem másodszor, hanem sokadjára követik el a hibákat a delegált jogi aktusok területén kell ezt szabályozni, és üdvözlöm, a parlament nyomatékkal üdvözli, hogy a bizottság azt ígérte, hogy februárra ezzel kapcsolatban jogszabálytervezetet készít elő, ezután Természetesen fordításra kerül ez az anyag, de az a fontos, hogy ez legyen a következő lépés, amelyet megteszünk. Ezt a lépést várjuk el a regionális biztostól és munkatársaitól, hogy tegyék meg. Ez az a lépés, melynek megtételét várjuk. Egy kicsi specifikus kérdésem is van, de ezt meghagyom a vitára, az eszmecserére. Egyelőre ezen alapvető kérdések felvetésére szorítkoznék és meg szeretném köszönni a számvevőszéknek azt a nagyon értékes alapot, amelynek segítségével, vizsgálati alapot, amelynek segítségével sikerült ezt a levelet megírnunk a bizottság elnökének. Statisztikai szempontból nem mindig értünk egyet persze, de azt kell, hogy mondjam, hogy a számvevőszék anyaga egy nagyon komoly segítséget nyújt a számunkra. És higgyék el, hogy az ország jelentésekről pedig nem mondunk le, amíg nem kapjuk meg őket, rendre mindig kérni fogjuk őket. Mi több, biztos vagyok benne, hogy ezt meg is éljük még egy szép napon, hogy a strukturális alapok tekintetében ország-specifikus jelentéseket kapunk meg a számvevőszéktől, de mindaz, amit a számvevőszék horizontális elemzésében végrehajtott, nagyon megnyugtató. Ennyi lett volna az elemzésem. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. Most pedig a számvevőszék tagjának, Gréten úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is meg szeretném köszönni a szakbizottság tagjainak és a parlamentnek is azt a bizalmat, amelyet múlt, hév, múlt héten a saját mandátumom meghosszabbítása során nekem az irányomba kimondtak, ezt meg szeretném köszönni. Azt ígérhetem, hogy együttműködöm a parlamenttel, tisztában vagyok vele, hogy a parlament a mi megbízunk. És azzal is tisztában vagyok, hogy a parlament által az európai állampolgárok érdekét szolgáljuk, tehát köszönöm szépen a bizalmat, melyet belém helyeztek. Másodszorban elnézést szeretnék kérni Piper úrtól, a jelentéstevőtől, túl uh, hirtelen mondtam azt, uh, hogy a számvevőszék már ma tud véleményt mondani a bizottság közleményéről. Hivatalosan ezt még meg sem kaptuk, most kaptuk csak meg, tehát kérem, hogy egy kicsikét legyenek türelemmel, mielőtt a számvevőszék kollégiuma egy véleményt tud alkotni ezzel kapcsolatban. A felvetést persze a tolmács nem hallja, hanem a választ. Kérem, a, vegye tudomásul Piper kollega, hogy a 27 másik kollégámmal is fel kell vennem a kapcsolatot. Elnök úr, nagyon örülök, hogy bemutathatom itt az ötös fejezetnek az eredményét, amely a 2012-es éves jelentéssel kapcsolatos. Ez a regionális politika, energia és szállítás, közlekedés és költségvetési részeinek az összesített eredménye. Ez azt jelenti, hogy 41 milliárd euró kifizetés történt a regionális politikában, ez 96%-a az egész összegnek. 180 kifizetés volt, és ezekből a számvevőszék megvizsgálta, vizsgálta, hogy mennyire tartották be a szabályokat és rendelkezéseket. A regionális politika energia és közlekedésnek a hiba rátája 3,7 és 9,9 között van, és 6,8 a legvalószínűbb a hiba százalék. Ez pedig a 2 os lényegességi köz fölött van, amely lényegesen alacsonyabb, mint a 2000-2006-os időszakban jelentett eh, hiba százalék. A becsült hiba százalék mellett a számvevőszék egy másik fontos mutatót is megvizsgált, ez pedig a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban. Ez pedig a hibáknak a gyakorisága. Ez a mutató azt mutatja, hogy ha megvizsgált ügyleteknek milyen részét érintette bármilyen hiba, súlyosakról vagy kevésbé súlyosakról is van szó. A regionális politika energia és szállítás területén 180 tranzakcióból 88-ban találtunk hibákat országokat. Ez 49%-át jelenti a 2012-ben megvizsgált ellenőrzött ügyleteknek egy kicsit több mint fele ezeknek az ügyelek, ügyleteknek, amelyeket hibák jellemeztek, azt jelenti, hogy a problémáknak E, a, e, egy részét kijavították, mielőtt e, erre rábólintottunk. A legtöbb hiba a közbeszerzéssel kapcsolatos volt, ezen kívül az elszámoltathatóságával és az állami támogatásoknak a tiszteletben nem tartásával. Mielőtt folytatnám, hangsúlyozni szeretném, hogy a hiba nem feltétlenül jelenti azt, hogy valóban elpazarolták az összegeket, vagy csalás történt. Először is hagy foglalkozom azokkal a hibákkal, amelyek a köz beszerzéssel kapcsolatok. Csak akárcsak a korábbi években a számvevőszék úgy látta, hogy az EU és nemzeti közbeszerzési hibáknak a figyelmen kívül hagyása volt a forrása, a legnagyobb forrása a szabálytalanságoknak. Ezért fontos, hogy hangsúlyozzuk, hogy egy hiba nem azt jelenti, hogy az EU által támogatott projektet nem terv szerint hozták volna létre. Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy mivel a közbeszerzés problémája nagyon fontos, fontos. A számvevőszék azt tervezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban tart egy auditot. Másodszor a támogathatatlansági hibákról, elszámoltathatósági hibákról szeretnék szólni az ezen szabályokat a tagállamok állították fel, és ez a elszámoltatatás szabály a költségekkel kapcsolatos. A harmadik az az állami támogatások szabályának a nem betartásával kapcsolatos. Ez azt jelenti, hogy ne történjen a belső piacon torzítás, és csak akkor lehet állami támogatást megengedni, hogyha ezt kifejezetten, erre kifejezetten engedélyt adtak. Itt különböző döntésekről lesz, lehet szó, amelyeket a bizottság hozott, amikor megvizsgálta, hogy ez az egyéni támogatás kompatibilis-e a belső piaccal kapcsolatban, a nemzetközi piaccal. Az ötös fejezetben például egy projekt esetében, amikor például kitkötői létesítményekkel kapcsolatos a projekt, akkor a támogatás az valóban állami támogatás volt, de nem jelentették a bizottságnak, és ezért a belső piaci kompatibilitást nem vizsgálták. Végül pedig szeretnék foglalkozni azzal, hogy a pénzügyi korrekciók hogyan töltöttek 2012-ben. Mielőtt ezre rátérnék, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az éves jelentésben a számvevőszéknek jelenteni kell azt, hogy az ügyletek azok legálisak vagy szabályosak. Ugyanis a bizottságnak az EU pénzügyi érdekeit, érdekeit kell megvédenie. És épp ezért a számvevőszéknek és a bizottságnak a megközelítése más, de egymást kiegészíti. A pénzügyi korrekciókat, amelyeket akár a bizottság, akár a, tangár, a tagállamnak a hatóságai indítanak, és amelyek a projekt kiadásainak vagy visszatérítéseinek egy speciális korrekcióját jelenti az év során, az csökkentette a becsült hiba százalékot 2012-re. Másrésztről az általány pénzügyi korrekció, amelyek nem viszik ki a szabálytalan kiadásokat a nyilatkozatból, vagy nem javítják ki a szabálytalan kiadásokat a projekt szintjén, azok nem jelentenek hatást a számvevőszék által becsült hibarátára. Voltak olyan tranzakciók, amelyeket 2012-ben vizsgáltunk, amely az 1-3-as dobozban és az 1-33 bekezdésében, az 1-es fejezetében, az e- éves jelentésben használ, találnak erre utalást. Végül pedig a rendszerek hatékonyságát illetően a munka, akárcsak a korábbi években arra koncentrált, hogy a e, tagállamoknak az audit hatóságai milyen szerepet játszottak, e, a, ugyanis a regionális kiadásoknak a felelősségét mind a bizottságnak, mind a tagállamnak vállalni kell. Először is a 2012-ben a számvevészék az audit hatásos hatóságokból 112-ből négyet vizsgált meg a tagállamokban. És úgy láttuk, hogy négyből egy hatékonyan végezte a munkát, a többi pedig részben hatékonyan. Az audit hatóságok ugyanis az auditok, az ellenőrzések végrehajtásában és az eredmények közlésében gyenge pontokat mutattak. Végül pedig e, a számvevőszék gyenge pontokat talált a bizottság munkájában is, amikor felügyelte az audit hatóságokat. Ezek elsősorban az ele nem elegendő tájékoztatással kapcsolatosak voltak lesz egy különleges jelentés a e, számvevőszéknek, ahol több további információt találnak majd, e, és ezt nem sokára kiadjuk majd, ez az egységes audittal fog foglalkozni. Kedves elnök úr, jelentéstevő képviselők, köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük szépen. Mivel jelen van a számvevőszék egy másik tagja, és mivel megemlítették a közbeszerzés témáját, önhez fordulok, Lázaro úr, szeretne hozzáfűzni valamit. Köszönöm szépen Köszönöm, elnök úr. Az ötödik fejezetért vagyok felelős 2013-tól kezdődően. Nem tudok semmit hozzátenni ehhez a kérdéshez, de mivel a kollégám Gressen úr említett valamit, ami számomra is érdekes, mégpedig a közbeszerzéssel kapcsolatos terv összeállítását, Ahogyan az Ekon bizottságot november 5-én már tájékoztattam, azt tervezzük, hogy egy teljesítmény auditot kezdünk közbeszerzéssel kapcsolatosan valamikor márciusban vagy áprilisban. Reménykedtem abban, hogy az Ekon szakbizottságban eszmecserét folytathatunk arról, hogy az önök konkrét aggájai melyek lehetnek Eszmét cseréltünk a bizottsággal, és most indítjuk el ezt a teljesítési auditot. Egy szemináriumot tartunk január 29-én, ez egy indító szeminárium, megpróbáljuk összegyűjteni a gondolatainkat. A bizottság képviselői és szakértők szólalnak meg a közbeszerzéssel kapcsolatosan. Remélem, hogy ez az eszmecsere segít majd minket, hogy még célzottabban tudjuk vizsgálni a közbeszerzéssel kapcsolatos teljesítményeket. Most pedig biztos úr, Hán úr, önnek megadom a szót. Köszönöm szépen. Szeretném mit kérdezni. Igen, tisztelt számbevőszégi tagok, igen, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők. Először is Gréta úrnak tartok köszönettel az <clears throat> éves jelentésben a regionális politikai fejezet bemutatásáért. A hiba százalék negyedik alkalommal a 2006-2008-as időszak felénél áll. Azért mondom ezt, mert a jelentéstevő úr arról beszélt, hogy az elmúlt 16-17 évben nem változott volna semmi. Nos, hát durvan fogalmazva azt mondanám, hogy jelentősen, tap, jelentős különbség tapasztalható különböző időszakok között számszaki oldalról. Azért is mondom ezt, mert a számbevőszék 2012-ben a hiba százalék enyhe növekedését állapította meg. Abból indulok ki, azt vélelmezem, hogy programaink alkalmazása során megmarad a hiba százalék, soha nem rejtettem véka alá, hogy mindez a több éves politikánk logikájából ered, illetve egy-két program felépítéséből ered. Mi több, ez related a regulationekhez. Magyarán mondva a rendeletekkel is megmagyarázható, nem hányhatunk fittyet a rendeletekre. Persze, megtanuljuk a házi feladatot, az önök ajánlásait nagyon is megszívleljük, és a következő pénzügyi időszakban az önök által megfogalmazott elvárásokat alkalmazzuk is. És reméljük, hogy ezek hamarosan majd a megfelelő eredménnyel járnak ezek a módosítások. Összességében mi a pozitív trend tett látjuk igazolva, a jelenlegi támogatási időszak sokkal jobb eredményeket mutat. Kaldéra elnökük itt a szakbizottságban november 5-én ezt megerősítettem. Jobb a jogi keret, és ilyen módon a rendszerek jobban működnek. De ugyanakkor legalább ilyen, olyan fontos, mint a jogi keret, az, hogy ezt a keretet konzekvesen alkalmazzuk. A bizottság ma a múlthoz képest sokkal aktívabban vesz részt az igazgatási és ellenőrzési rendszerek felügyeletében. Mondok is néhány példát erre. Például szisztematikusan alkalmazzuk a fizetések felfüggesztésének vagy megszüntetésének e, e, eszközét. Néhány számadattal szeretném ezt érzékeltetni. 2012-ről 2013-ra a 2012-2013-as évben 384 kohéziós programot szüntettük meg, 37, 375 figyelmeztető levelet indítottunk el, és 137 program előzetes felfüggesztését irányoztuk elő. 2012-ben pedig 13 programot vagy részprogramot függesztettünk fel, Spanyolország, Olaszország, Észtország és Németország az érintett országok. 24 kohéziós és EFRA programban pedig formális fizetési megszüntetést irányíztunk elő. A bizottság munkatársai keményen dolgoznak azon, hogy a ellentmondásokat felfüggesszük 2014-ben, ugyanakkor reméljük, hogy a programok fele ismét elkezdheti munkáját, hiszen a programok igyekszenek meghaladni hibákat. Ez tehát azt mutatja, hogy a programhatóságok a korrektúrákat végrehajtották, és ilyen módon egy fontos korrektúrális eszközzel rendelkezünk. 2014-től pedig egy további lépéssel előmegyünk, előrelépünk, a teljes egészében való nettó pénzügyi korrektúra bevezetésével. Másodszorban. Nem csak azt biztosítjuk, hogy a jövőben a hibák forrásait kiküszöböljük, hanem a múltba is visszatekintünk, és itt is pénzügyi korrektúrát várunk el. A jelenlegi pénzügyi időszakban 2013. szeptemberéig kizárólag a bizottsági ellenőrzések alapján több mint egy milliárd eurós korrektúrákat értünk el a tagállamok, további 1,3 milliárd eurós tettek bejelentést. Ezek közül egy-kettő átfogó vagy pausál ellen korrektúra, kiigazítás. Azaz tehát ezzel az EU költségvetését úgy tudjuk védeni, hogy ne kelljen méreható és költséges ellenőrzéseket végrehajtani ezekkel az átfogó vagy általános er-, ellenőrzésekkel. Ezek az általános ellenőrzések továbbra is a korrekturális mechanizmus fontos elemét képezik, és a jövőben is elrettentő hatással járnak majd. Szemeta, biztos kollégám, már alkalmazta ezt a e, ellenőrz, ezt a korrektúrát, éppen ezért nem értem, hogy a számvevőszék ezt a ö, általános pénzügyi korrektúrális mechanizmus nem vette figyelembe. A 99 cikk bekezdése szól, a rendeletről van szó, a korrektúrális instrumentumokról, és az új keretrendelet a 145 per 1-es szól róla. A korrektúrák a hibák, a program hibáit megfelelő módon fedik le, és hatékonyan védik az Európai Unió költségvetését, és ilyen módon az adófizetőket is. Mi több, nem veszélyeztetik a programok konkrét alkalmazását. Meg vagyok róla győződve, hogy a számvevőszéknek ezt a mechanizmust figyelembe, figyelembe kellett volna vennie, és ezért 0,8% ponttal alacsonyabb kellene lennie a mi számítóság szerint, számításaink szerint a hiba kvótának, és ezzel 6%-a nála ugyanaz az értéke, mint 2012-ben. A számvevőszék fontos képviselői gondolkodnak úgy, mint én, az éves jelentés szakbizottságban való bemutatása során a szemvevőszék elmondta, hogy a bizottság erőfeszítéseit, hogy megvédje az EU költségvetését pozitívan kell értékelni, többek között ezen általány korrektúrákkal, vagy átlagos korrektúrákkal is, és ilyen módon a bizottság eh, az Európai Parlament által az új rendeletekben elfogadott iránymutatásoknak megfelelően jár el. Persze szólnom kell a tagállamokban lévő partnereinkről és a nemzeti és a regionális ellenőrző hatóságokról, akik az ellenőrzési rendszer fontos elemét képezik. Fontos, hogy jól működjenek, hiszen felügyeleti funkciónk arra koncentrálódik, hogy velük is kitűnően együttműködjünk. 2009 óta szisztematikusan ellenőrizzük az ő ellenőrzési módszereiket és ellenőrzési eredményeiket is. A múlt évben 200 helyi vizsgálatot hajtottunk végre, és több mint 47 EFRE és kohéziós alap ellenőrzését tekintjük át, és ezzel a finanszírozási eszközök 96%-át fedjük le. Az eredmények azt mutatják, hogy javarészt megbízhatunk az ellenőrző hatóságok munkájában, ismerjük a hiányosságokat, a kivételeket, és azon dolgozunk, hogy kapacitásokat megerősítsük. Megítélésem és szolgálati megítélése szerint két elem játszik fontos szerepet. Egyrészt, hogy elegendő munkatárs dolgozzon a helyszínen, illetve az operacionális függetlenséget biztosítsuk, az működési függetlenséget. Ilyen módon ez a megbízhatósági nyilatkozat részét képezi. 2019-ben a jelentett hiba kvóta 98%-ában bízhattunk, a megszakítások kétharmada a helyi vizsgáló hatóságok munkájára vezethető vissza, a rendszer tehát működik. A számbevőszék is megvizsgálta a helyi és regionális viz ellenőrző hatóságok munkáját, és hasonló következtetésekre jut, épp mint mi, ugyanakkor mi megítélésünkben figyelembe vesszük az egyes vizsgálati hatóságok tevékenységének dinamikáját. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a hibák legnagyobb részét még a fizetési kérelmek átutalása előtt fel kellett volna fednie, tehát, ez, tehát ilyen módon a kifizetés előtt meg lehetett volna valósítani. Az ellenőrző rendszerek tehát csak akkor működhetnek, hogyha a tagállamok a házi feladataikat elvégzik, és ezen első ellenőrzési területen a hiányosságokat megoldják. Tudom, hogy tisztában vannak a hatóságok ezzel, és ezért abban maradtunk, hogy határozottabb szankciós mechanizmust vezetnek be, több elrettentő eszközre van igényük, és olyan eljárásokra, amelyek átláthatóvá teszik az eljárást. Megtesszük ezeket a lépéseket, a következő támogatási időszakban a jogi keretet a nettó pénzügyi korrektúrek számára kiteljesítettük, és a Management declaration kell megerősítettük az átláthatóságot, valamint erőbb ösztönzőket építettük be a rendszerbe, hogy hibákat még azelőtt felfedjük, hogy, ez, hogy a bizottság irányába kifizetési kérelmeket nyújtsanak be amennyiben pedig a tagállami ellenőrzések nem fedik fel a hibákat, fent fog állni a nettó korrektúra. Az új keretek azt irányozzák elő, hogy a nettó korrektúrák az igazgatási és, és ellenőrző rendszerek nagy hibája esetében alkalmazandók. Itt a bizottság nem rendelkezik majd mérlegelési jogkörrel. Köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját, köszönöm az árnyék jelentéstevők munkáját, illetve a pozitív reakciójukat. Az ő motivációjukra a bizottság egy közleményt fogadott el múlt pélteken, amit el is jutatott önöknek, erről már volt szó. Ez az információ összefoglaló, precíz módon írja le a 2014-es nettó korrekciós mechanizmusokat. Erről a döntés megszületett, és biztos vagyok benne, hogy közleményünkben sok kérdésüket megválaszoljuk. A regionális politika az EU kulcspolitikája, és a forrásokat biztosít a növekedés és a munkahelyek területén, valamint megerősíti a gazdasági, szociális és teritoriális kohéziót, segíti a gyengébb régiók felzárkózását, és éppen a pénzügyi és gazdasági válságban ezek az intézkedések nagyon nagy jelentőséggel bírnak. A következő programozási időszak jogi keretének célja az, hogy szakpolitikánkat eredményesebben, hatékonyabban és fókuszáltabban folytassuk le, de egyben konzekvensebben is járjunk el. Erőnket egyre inkább a növekedési e, ösztönzőkre koncentráljuk, és megfelelő, mérhető és transzparens célokat követelünk majd meg. A pénzügyi eszközök e, e, KKV-kra való fordítását várjuk el, és ugyanakkor a tagállamok beszámolási kötelezettségét is megerősítjük. Hölgyeim és uraim! Ahhoz, hogy a regionális politika uh, javuljon, arra van szükség, hogy a nemzeti, regionális és európai hatóságok szorosabban működjenek együtt a tagállamok, egyre inkább uh, felelősségre vonhatók majd az EU eszközök elköltéséért, és az önök szakbizottságának, valamint a számbevőszéknek a támogatása nagy segítséget jelent az elmúlt években ebben, és a jövőben is döntő jelentőséggel bír majd az önök munkája. A bizottság konzekvens felügyeletet folytat majd a bizottság munka a tagállamok hatóságai fölött az, az európai adófizetők védelme érdekében. Köszönöm. Thank you, Commissioner. Köszönöm szépen, biztos úr. The discussion is no. Most megnyitom a vitát. Eddig három, illetve négy képviselő jelentkezett szólásra. Most Rubik úr kezdheti a felszólalások sorát. Oh, sorry. Uh, uh, my apologies. I... Elnézést, úgy értettem a jelentéstevő első felszólalásából, hogy a biztos úr megszólalása után majd szeretne néhány kérdést feltenni, úgyhogy most elnézést kérek ön után, ő következik. És habe... Kibírom ezt, elnök úr nem sért meg, hogy későn szólt. Három utólagos kérdésem van. Lássuk őket sorban. Egyrészt. Úgy gondolom, hogy az a prognózis, amelyet a következő időszakra adott a biztos, meggyőzőnek tűnik. Ennek ellenére, és mégis az a kérdés, melyet bevezetőmben feltettem, a kockázat alapú megközelítés tekintetében fennáll. Mégpedig, hogy mely kritériumok alapján dönt a bizottság arról, hogy intenzívebb vizsgálatot hajt-e végre, felismerhető -e egy automatizmus, amely a kívülállók számára is érthető és logikus. Erre a kérdésre biztos még nem adott választ. de arra sem, hogy a februárra beígért, vagy februárra ígért törvénycsomag az rendszeres elkövetők témájára milyen intenzitással keresi a választ. Rendszeres elkövetők alatt értem azokat, akik rendszeresen ugyanazokat a hibákat követik el. Kérdezem tehát, hogy a bizottság milyen tervekkel éle kérdés kezelése tekintetében. Van egy második kérdés, ami közbeszerzésekről szól ez. Itt a közbeszerzések területén is néhány problémával nézünk szemben az elmúlt években, nézünk szembe az elmúlt években, mégpedig mindig ugyanazokkal. A GD belső piac éves jelentése a, a közbeszerzésekről szól. Én úgy gondolom, hogy a a regionális főigazgatóság foglalkozott is ezzel, sőt van egy akcióterv, több főigazgatóság akcióterve a közbeszerzésekről. Kérdezem tehát, hogy az közbeszerzések ezen érzékeny területén milyen módon tudjuk javítani a rendszert? És kérdezem azt is, hogy Azokban az országokban, mint például Németország is, ahol ilyen köztes igazgatás működik, mennyiben öm, lehet beavatkozni? Ugye Észak-Rajna-Vesztfália kivétel, de különben egy de mi fog változni mondjuk egy olyan föderális szövetség államban, mint Spanyolország vagy Németország a közbeszerzések tekintetében? Utolsó kérdés, és ez körmömre ég, mint egy ez a kérdés. Önök most éppen a partnerségi szerződéseket készítik elő, operacionális programokat kötnek a tagállamokkal, illetve ezeket felülvizsgálják a következő tervidőszakra. Nos, vannak azok az országok, amelyek rendre elkövetik a e hibákat. Kérdezem tehát, hogy a múltak hiba kvótái mennyiben befolyásolják a partnerségi megállapodásokat, illetve az operacionális programokat. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Biztos úr, azt javaslom, hogy válaszoljon az összes kérdésre egyszerre, úgyhogy most hallgassuk meg Rubik úr kérdését. Er Köszönöm, elnök úr. Elfogadtuk a 2012-es és a 2013-as kiegészítő költségvetéseket. Ilyen módon a kötelezettségeket lefedik a kifizetések. Kérdezem, hogy a jövőben kialakítható -e egy olyan helyzet, amelyben dinamikusan amelyben a felfüggesztési eljárás, amely 2009 óta zajlik, dinamizálódik. Örömmel látom, hogy olyan számadatokat <clears throat> mutatnak be, hogy a bizottság el, megfelelően ellenőriz, hogyha hiba kvóta nulla volna, ez csak arról tanúskodna, hogy a bizottság nem végzi az ellenőrzést. Ez tehát azt mutatja, hogy a bizottság, ez a hiba kvóta azt mutatja, hogy a bizottság jól végzi a munkáját, de ugyanakkor örömmel látnám, hogyha ezek a hibakvóták csökkennének, Ilyen módon persze a programok felfüggesztése is csökkenne. Kérdezem, hogy ön, illetve a számbevőszék hogy látja ezt a kérdést. Köszönöm, Gressle asszony. Köszönöm szépen. Egyrészt Gréten úrnak gratulálnék az újra kinevezéséhez. Bizt, a biztoshoz pedig néhány kérdésem van. Egyrészt kérdezem, hogy milyen erős a görögje? Hogy tud görögül? hiszen a görög projektekről görögül küldött nekem leírást, köszönjük szépen, de tényleg szépen köszönöm, és kérem, hogy ezeket a, ezt a listát most olvassa fel, hiszen hogyha nem tudja felolvasni, ez azt jelenteni, hogy soha nem tudott, tudott arról, hogy mi történik Görögországban. Kérem, biztos úr, tehát olvassa fel, legyen szíves a görög beszámolókat görögül, hanem hát akkor attól félek, hogy ön sem tudja, és a munkatársa sem tudja, ki mi szerepel a listában. Második kérdésem. Felírtam a kérdéseimet, tehát ellenőrzem, hogy válaszol-e majd rá biztos úr. Második kérdésem, tehát hány kézen ment keresztül a, a válaszok listája? A regi főigazgatóságon kívül még kivett részt a kérdések megválaszolásában. Azt kell mondanom, hogy a válaszokkal nem vagyok nagyon elégedett. Némelyik válasz mint egy szatírikusan hangzik. Ugye azt kérdezzük, milyen utólagos projektek vannak, és aztán a 22-es oldalon a bizottság azt mondja, The Commission manages programs and not projects. Hát kérem szépen, ezt tudjuk mi is. Ám viszont arra kérdeztünk rá, hogy uh, hogyan helyettesítik a hibás projekteket, esetleg új hibás projektekkel, illetve hogyan lehet ezt kiszűrni. Kérem tehát, hogy célirányos és a lényegre törő kérdéseinket ne egy odavágott, semmit mondó, általánosságot pufogtató válaszsal válaszolják meg, hogy nem mondjam, ne szúrják ki a szemünket az ilyen válaszokkal, tisztelt biztos úr. Negyedik kérdésemre térek rá. Ez pedig a számadatokra vonatkozik. Warning, letters, etc. Mondjuk a hatodik oldalon, a kérdőív hatodik oldalon látjuk az interruptions, Márpedig itt a megszüntetések, a felfüggesztéseknél más számadatok szerepelnek, mint amit most éppen elmondott biztos úr. Következő kérdésem pedig a Managing Certifying bodikra vonatkozik, az igazgató és az ha, ha ellenőrző testületekre. Az audit a bizottság há, az annual reportokból 314-ből 317-ből 304-et elfogadott, ebből 151-et verifikált, 54 unqualified statementet kapott, és 87 pedig qualifiedot. Tehát a bizottság a programoknak csak 46%-ára mondja azt, hogy az annual control reportok irányába visszavezethető, illetve nyomon követhető. Helyes volna tehát, hogyha az 54%-ot nyomon lehetne követni az egyes tagállami egyes testületekben, bodikban, hiszen úgy gondolom, hogy Célirányosan kell dolgoznunk, ezt a megközelítést meg kell erősítenünk, viszont ehhez ezekre az adatokra <laughs> van szükségünk. Aztán még Görögországról van egy kérdésem, ez a 38-as kérdés, amely a Task Force legutolsó jelentését vizsgálja meg. Márpedig a az önök által adott válaszban lévő számok nem felelnek meg a Task Force számadatainak. Lehet, hogy a bizottság válaszában már a második variáns számadatai szerepelnek. Ha ez így van, akkor kérem, ezt mondja el aztán a 39-es kérdés, az 1,32 milliárd euró, amely megmaradt 2013 áprilisában. Ez az 1,3 milliárd le nem hívott 1,13 javít a 1,13 milliárd euróval, melyet Görögország nem hívott le. Mi történt ezzel? Kérdezem, a bizottság válaszában ezt nem tudom kiolvasni. Kérem, hogy erre is választ, adjon választ. Thank you, Mr. Geyer. Köszönöm szépen, Geyer úr. Danke, Herr Vorsitzender. also von meiner Seite auch zunächst mal... Ähm, Biztos úr, elnök úr, köszönöm szépen én is köszönöm szépen a számvevőszék, mint mindig most is oly értékes munkáját, és köszönöm, illetve gratulálok az újonnan újra választott számbevőszéki tagnak, kedves Ari, minden jót kívánok tevékenységethez. Egy kérdésem van a számbevőszékhez. Piper, doktor Piper, Piper kollégám, a jelentéstevő az ország jelentések kérdését veti fel. Én ugyanakkor még nem vagyok meggyőződve róla, hogy ezek mennyiben volnának célra vezetők és hasznosak. Saját tapasztalatomból, mint jelentéstevő, jelentőstévői tapasztalatomból tudom, hogy különböző okoknál fogva, amelyekről itt most nem tudunk kitérni, a számbevőszék általános horizontális vizsgálatokat végez a hiba ráták tekintetében, általában szúrópróba alapon dolgozik, és ezeket eh, felszorozza. Nincs okom ezt megkérdőjelezni ezt a módszert, ám hogyha az egyes országjelentések logikájára kérdezünk rá, akkor felmerül az a kérdés is, hogy ez az országjelentések elkészítése mennyiben felelne meg a számvevőszék munka módszerének. Kérdezem tehát a számvevőszéket, hogy hány tagállamban létezett egyáltalán szúrópróba a regionális politika területén. Persze matekkal, ha megmatekuljuk a dolgot, akkor sok mindent el lehet érni. De ugye a számbevőszék azt mondja, 6,8% a legvalószínűbb hibaráta, hiba kvóta. És azt mondja a számbevőszék, hogy nem lehet kizárni, hogy az hiba kvóta egy tagállamban, amelyben nem végeztek szúrópróbát, esetleg magasabb. Kedves Gréten úr! Persze, tudom, hogy a bizonytalan, ingoványos területre csalogatom önt, de azt kérdezem öntől, hogy mennyiben volnának hasznosak az országjelentések, hogyha, illetve egyrészt a számbevőszék módszere alkalmas volna arra, hogy minden országra kiterjedő számbe, országjelentést készítsen el, és ha igen, akkor mennyire volnának ezek megbízhatóak. Vettem tehát a hibakvótát, és ezeket a DG regionálpolitika ö, hibakvótájával hasonlítottam össze, ha jól emlékszem, 18 tagállamra alap, 18 tagállamban történt hogy a fő igazgató az ellenőrzések során mutatkozó megállapított deficitek alapján azt mondta, hogy jelenleg a programok végrehajtásának jogszerűségét nem tudom garantálni. Az annó 27 tagállamból 18 esetében mondta ezt, ez hatalmas szám, hatalmas arány. Ugyanakkor azt mondta, hogy ha megvizsgáljuk az egyéni országokat, itt más képet látunk, a tekintetben, hogy mennyire informatívak az országjelentések. Illetve ennek fényében, ennek a kijelentésnek fényében kérdezem, hogy mennyire volnának informatívak és szélrevezetők az országjelentések. Konstruktív vitára volna szükség tehát arról, hogy kell-e országjelentés, milyen haszonnal járna. Dr. Piper kollégám nagyszerű metaforát alkalmazottam a forgalmi szabályok ellenvétőkről, akik elvesztik a jogosítványokat. Ez egy jó metafora, de kérdezem, hogy ha ezt most bevezetnénk, ezt az országi jelentéses rendszert, működne ez, vagy sem? Ha pedig nem működne, akkor mégiscsak óvatosan követelném ezeket az jelentéseket. Rübik kollégának meg azt mondhatom, hogy én nagyon örülök annak, hogy az én felvetésem alapján, a mi felvetéseink alapján szeptemberre elkészült ez az anyag, ez pedig segítséget nyújthat a munkához. De egy valamit felvetnék. Örülök, hogy a pénzügyi korrektúrák 2014-től alkalmazásra kerülnek. Voltak éppen az én mentesítési jelentésemben erre koncentráltam. De most igyekszem a mocsaras, ingoványos, lápos vidékre becsalogatni Hán biztost is. Hán úr, van egy, van egy megérzése a tekintetben, hogy a nettó korrektúrákkal a hiba kvócienst utólagosan mennyiben lehetne kiigazítani. Tisztában vagyok vele, hogy vékony a jég, rianásokkal szabdalt a jég, amelyre becsalogattam önt, amely alatt persze ingovány mutatkozik, de kíváncsi vagyok, hogy mit válaszol. Hiszen úgy gondolom, hogy egy hibát úgy is lehet korrigálni utólag, hogy a hibásan kifizetett pénzt visszaköveteljük, ám hogyha ez az eszköz már most rendelkezésünkre állna, akkor kérdezem, hogy a hiba, kvóci, hiba rátát mennyiben lehetne még javítani. Ez a döntő szám. Nem kevés elégedettséggel látom, hogy a bizottság a felfüggesztés és megszakítási követeléseinknek nagy konzekvenciával felel meg, de hát ezzel csak megakadályozzuk a hibákat. Az, hogy az elmúlt pénzügyi időszakkal összehasonlítva 50%-kal csökkent a hiba kvóciens, ez ezzel is magyarázható. Megakadályozok a hibák elkövetését. Ám az elkövetett hibák ugye arra vezethetők vissza, hogy elkövették a hibákat. Ilyen, ilyen módon az utólagos korrektúrával legfeljebb csak kárt menthetünk. Éppen ezért a pénzügyi eszközöket, akarom mondani, az ellenőrző eszközöket nemzeti szinten is jobban ki kell építeni. E tekintetben nyomatékkal támogatom a jelentéstevőt hogyha megállapítjuk, hogy a helyi ellenőrzési testületek, hivatalok nem megbízható működnek, akkor egy olyan automatizmusnak kell életbe lépnie, amely automatikusan visszaköveteli a pénzt. Persze az a pénz, amelyet nem fizetünk ki, ezt a tagállamok nem tudnak, nem tudják alkalmazni, és ilyen módon a céljainkat nem tudják szolgálni ezek a pénzeszközök. De költségvetési ellenőrként azt kell, hogy mondjam, hogyha hibás a kifizetés, akkor helyesebb, hogyha nem folyik a pénz, ha nem utaljuk át a pénzt. Aztán még van itt egy kérdésem is. Biztos úr, múlt évben folytattunk le egy vitát, és ehhez kapcsolódik az utolsó kérdésem. Gréten úr is beszélt arról, hogy a be közbeszerzési szabályok nem csak az Európai Unió szabályai, hanem nemzeti szabályok is szabályozzák ezeket. És a számvevőszék számításában az is hiba százaléknak számít, hogyha nemzeti szabályokat szegi meg valaki, már pedig ezért az Európai Bizottság semmiképpen nem felel. Tehát az, hogy rész észak vesztfáliában jól működünk, illetve hát éppen, hogy nem jól működünk, mert ugye a tartomány gold platingje miatt függesztették fel az ESF, e az Európai Szociális Alap eszközeinek kifizetését. De kérdezem tehát, hogy a nemzeti közbeszerzési szabályok be nem tartása esetén európai szintére mit lehet tenni? illetve hogy le tudjuk ezt vonni a statisztikákból, az európai statisztikákból. Mi költségvetési ellenőrökként persze csak, illetve számvevők is csak konkrét vizsgálatokra építhetünk, de a bizottság talán tényleg átfogó vizsgálatokat is bevezetett. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, Fogan úr. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, egy kicsit alacsony áll a székem, tehát még alacsonyabbnak nézek én ki. Nos, akkor köszönjük szépen a számvevőszéknek a jelentést, de köszönjük a biztos úrnak is, hiszen a regionális politika egy nagyon fontos terület, és a leginkább látható terület, és nagyon fontos hogy a, a bizottság lássa, a szakbizottság lássa, hogy egész év során helyesen költik el az összegeket. Beszélt a különböző problémákról, a módszertannak a megváltozásáról, és a különböző pénzügyi korrekciókról. Van egy kérdés, úgy tűnik, hogy a bizottság az egy, egy kritériumot használ, mi pedig egy másikat. Nyilvánvalóan önnek kell az Európai Unió pénzügyi érteki, érdekeit követni. De talán össze kéne ülniük, hogy, hogy mi a fontos, hogy eldöntsék, hogy mi a fontosabb, hogy a hibarátát, hiba százalékot jobbá tegyék, vagy pedig az előző kérdés. Nos, remélem, hogy majd tudunk ezekről még beszélni. Azt illetően, hogy mi lesz a következő feladat, Beszéltünk ugye a hiba százalékról a korábbi évekkel kapcsolatban, és hogy levonták a tanulságokat ezzel kapcsolatban, és azért, hogy javíthassunk a dolgokon a következő programozási időszakban, amely januárban kezdődik. Tehát amikor milyen problémákat látnak, a közbeszerzési problémákat, és tudom, hogy ezzel kapcsolatban van egy cselekvési terv, hát majd meglátjuk, hogy ez tényleg javítani fog-e a közbeszerzésen. Aztán beszéltek a, beszéltünk az egyszerűsítésről. Tudom, hogy vannak új gondolatok, hogy a következő programokban egyszerűsítsék a dolgokat, hát majd meglátjuk, hogy ez hogy sikerül. Nos, a kérdéseket illeten az vállalkozások és a KKV-k támogatására sokkal fontosabb program lesz. Ön hogy látja, hogy ez növelni fogja e a hibák le, e, lehetőségét is, ugyanis kisvállalkozásokat fognak finanszírozni a jövőben. Másik megjegyzésem az igazgatási kapacitást illeti. Ez egy nagyon fontos kérdés, és nem mindig vannak előrejelzések ezzel kapcsolatban. Nem mindig ugyanazok a gyanúsítottak kellőnek elő. Például a strukturális kifizetések az Egyesült Királyságokban az felfüggesztésre e, e, kerültek, nem Velszben, ugyanis mi száz százalékban teljesítettük ezt. Nos, tehát a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy a jövőben hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy nem csak a szokásos gyanúsítottak, hanem a nagyobb tagállamok is tényleg a kapacitásokat növelik azért, hogy a jövőben ezeket az összegeket elköltik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Albrecht, Albrecht úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. A mentesítésről mindig újra beszélünk. Szeretném jelezni, hogy megint ugyanannak a problémá, ugyanazzal a problémával kell szembenéznünk. A kérdés az, hogy a mentesítésben hova hangsúlyoz, tegyük a hangsúlyt az alapok felhasználására, vagy pedig a politikai eh, hatékonyságra. Szerintem minden, mind a kettő fontos, tehát a, a, az igazságos felhasználás is, és a hatékonyság is eh, jó, lehet, hogy a szabályoknak megfelelünk, de lehet, hogy nem hatékonyan tesszük ezt. A számvevőszéknek a jelentése az évek során alakult, és elismerjük az Európai Bizottság munkáját, és a kérdés ugyanakkor az, hogy hogy most a bizottságnak a munkáját, vagy pedig a tagállamok munkáját értékeljük. A tagállamok hibáiért a bizottság felel ugyanis. Tehát azt hiszem, hogy világos válaszokat kellene ezekre a kérdésekre adni. A számvevőszék amikor egy program mintát vizsgál, akkor korrekciókat, nem korrekt, javasol, de szankciókat is. az értékelés az az év végén történik, vagy pedig azonnal, ahogy egy programot, egy projektet ellenőriztek. Tehát azonnal. Tehát a kérdés az, hogy egy pontos időpontban ellenőrizzük ezt a projektet, vagy pedig egészében végz, vizsgálják ezt a projektet. És akkor a szankciók hogyan történnek? Én vagyok az árnyék jelentéstevője a mentesítésnek a regionális szakbizottságban. Hogyha mindegyik évben meg kell fogalmaznunk politikai véleményünket, hogy hosszú távon nem jól történnek a dolgok, de azért vannak javulások. Vagy pedig azt kell mondanunk, hogy javul a helyzet, ugyanakkor vannak még hibák. Tehát hogy a kérdés az, hogy félig tele van-e a pohár, vagy félig üres. Tehát a cselekvési tervnek és más akcióknak az eredményeit tekintjük, de tulajdonképpen mikor nézzük azt, hogy történt-e javulás. Tehát bizonyos hibák ellenére igazából a végleges mérlek életet illetően még nincsen véleményünk. Tehát két kérdésem van, biztos úr E, e, hallottam a biztos urat, de sajnos a jelentéstevőt nem hallottam, mert kicsit késve érkeztem. Tehát a kérdésem az, tehát, hogy a korrekciókat illetően részleteket szeretnék hallani. Mikor vannak általány korrekciók? Mert szerintem itt hallani kellene a bizottságnak és a számbevőszéknek a véleményét. Aztán a jövőt illetően azt javasolta a regionális politika keretében, hogy újító megoldások legyenek. Itt most nem az innováció, tehát azokról az akciókról beszélek, amelyek az innováció céljából történnek, hanem a valóban innovatív akciókról, méghozzá a városi régiókban. Ezek nem rutin programok. Tehát, biztos úr, Tehát az innovatív akciókat illetően meg kellene változtatni az ellenőrzési módszerünket, és talán megnövelni a megengedett hiba százalékot. Köszönöm. Sorry, Mr. Sundergaard. Köszönöm szépen, úr. Nagyon köszönöm, elnök úr. És köszönöm szépen a számvevőszék képviselőjének is, hogy eljött a körünkbe, csak úgy, mint Hán biztos úrnak is köszönetet kell mondanom a válaszaiért. Nagyon örülök, hogy a szolidaritási alapokkal kapcsolatosan is választ adott a kérdéseimre. Voltak olyan válaszok is, amelyek tulajdonképpen új kérdéseket vetnek fel, aztán voltak olyan kérdéseim is, amelyekre olyan választ adott biztos úr, amely eh, nagyon jó felvilágosítás volt számomra. Jobb lett volna, ha korábban is tudom ezeket a tényezőket, de minden esetre most jó, hogy megtudtam. Két fontos kérdésre szeretnék rákérdezni még. Egészen konkrétan arra, hogy történt-e illetéktelen felhasználás a szolidaritási alapok esetében, illetve volt olyan eset, amikor a közbeszerzési szabályokat nem tartották be. Most ne annyira az alapok illetéktelen felhasználásával foglalkozzunk, hiszen itt nem egy büntetőjogi kérdésről van szó, hanem számbevőszéki vizsgálatról. Arról is szó esett, hogy a szolidaritási alapok 70%-ánál, most egyébként 60 millió euróról beszélünk, ezeket állandó lakható, lakhatási megoldásra fordították kevés ember számára, nem pedig ideiglenes lakhatást biztosítottak sokak számára. És ezzel sokkal több pénzt kellett erre fordítani, mint hogyha szerényebb körülmények között átmeneti lakhatást biztosítanak a rászorultaknak. A bizottság egyértelművé tette, hogy nem értenek egyet bizonyos álláspontokkal, és el tudják azt fogadni, hogy kevesebb épület, kevesebb lakóépület épült a szolidaritási alapokból, ezt elismerik, és több is épülhetett volna, hogyha inkább ideiglenes lakhatásra fordítják ezt a pénzt. Van itt egy nagy kérdés, mit jelent az átmeneti? Ez egy rövid időszak vajon? Amíg újra nem építik az épületeket? 30, 40, 50, 60 évről van itt szó? És mi történik, hogyha ez az új építés mégsem kerül sorra? Tehát ez egy központi kérdés hogy hogyan választjuk külön az átmeneti és az állandó épületeket a definíciónkban. Nagyon örülnék tehát, hogyha megtudnánk, hogy az átmeneti lakhatási megoldások mit jelentenek. Ez lehet akár 60-70 év is. A bizottságtól kérdezném a következőt. Tudnak-e valamilyen magyarázatot adni erre az óriási különbségre. És hogyha erre a magyarázatot meg tudják adni, akkor a bizottság álláspontjából, vagy pedig a számvevőszék álláspontjából kell kiindulnunk, szerintem az utóbbiból. Aztán van még egy kérdésem azzal kapcsolatosan, hogy a közbeszerzési irányelvet nem kellőképpen hajtották végre bizonyos tagállamokban, nem teljes a jogszabálynak való megfelelés. A bizottság úgy látszik szemet hunyt ezek felett, a hibák felett, például a földrengés utáni újraépítés, újjáépítésről beszélek, és ne feledkezzünk meg arról, hogy 920 millió eurónyi hozzájárulásról van szó, ha kerekítünk, legyen ez 920 millió. És ehhez, hogyha hozzáadunk 445-öt, illetve ebből 445 millió a szolidaritási alapból érkezett, a többi pedig az olasz államtól. Az említett 920 millió euró felhasználásával összefüggésben a bizottság elmondta, hogy szabálytalanságokat tártak fel a közbeszerzésben. Legalább 306 millió eurót érintenek ezek a szabálytalanságok, ami azt jelenti, hogy egy harmada a teljes kifizetésnek, ilyen szabálytalanságok által érintett. Egy harmadról beszélünk tehát, amely nem felel meg az európai szabályozásnak az EU által jutatott összegnek a 60%-a ez. Amikor a bizottság szabálytalanságot tárt fel, akkor ezt mindig átvitték az olasz állam által jutatott alapok kategóriájára, ami azt jelenti, hogy a kiadásnak a több mint 70%-a az olasz állam részéről, nem lett volna jóváhagyható az EU szabályai szerint. Több mint 70%-ról beszélünk, annak az összegnek a 70%-áról, amelyet az olasz állam juttatott erre az erőfeszítésre, ezt az EU nem hagyta volna jóvá. A bizottság ezt elfogadhatónak tartja? A kérdésem a következő. Ez vajon észszerű? Ez egy intelligens dolog, vagy így kellett volna ezt megoldani? Azért vetem fel ezt a kérdést, mert mindannyian tudjuk, hogy a szervezet bűnözés és a szervezet bűnözők könnyen kihasználhatják azokat a kiskapukat, amelyek a közbeszerzés terén találhatók, és ezzel jól megtömik a zsebüket. Még egyszer elmondanám, nem minden szabálytalanság fed csalást, kifejezetten szándékos csalást. Elolvastam a bizottsági jelentést és a számbevőszéki jelentést is, és tudom, hogy nem feltétlenül csalásról van szó, amikor a szabálytalanságokról beszélünk, de megvan annak az óriási kockázata, hogy csalásra is sor került ezeknek a kapcsán. Ez az egyik oka annak, hogy relevánsnak tartom ezt a kérdést, a másik pedig az, hogy ez azt jelenti, hogy nem lehetünk biztosak abban, hogy az EU forrásoknak mekkora része került felhasználásra az eredetileg szándékolt célra. Nem egyértelmű, hogy az EU hozzájárulásaival mi történt. Ez óriási hozzájárulás, hogyha megnézzük ezeket az összegeket, és nem tudjuk, hogy ezek valóban arra a célra fordultak-e, amire szándékozták őket elkölteni. Ayala Sander asszony. Sí, gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek Vetel asszonynal, Egyébként gratulálok az új kinevezéséhez, illetve Han úrnak is köszönöm a válaszait. Kérdésem volna először is, azt szeretném tudni, Galeter úr, hogy a szemevőszék ról beszél szabálytalanságokról közbeszerzés területén, és súlyos szabálysértésekről vagy szabályszegésekről is beszélnek Érdekelne, hogy miért minősít valamit a számvevőszék súlyosnak valamely szabályszegést. És hogyha a bizottság, illetve a bizottság, vagy pedig a tagállamok részéről fedeztek, fedeztek fel ilyen eh, hibákat. Hán úr. A megszakítások és korrekciók kapcsán a következőt szeretném kérdezni. lábjegyzetben olvashatjuk azokat a számokat kis betűkkel, amelyek a legnagyobb botrányt okozhatják. A pénzügyi korrekciók esetében most nem beszélek a megszakításokról, de a korrekciók esetében 2012-ben a megosztott irányítás esetében a SZEDER esetében 81 az ősz, illetve 2500 nagyságrendjében van. És hogyha megnézzük a lábjegyzetet, ezeket az összegeket, amik itt szerepelnek, akkor nem értem, hogy milyen magyarázat szerepel itt. Szeretném, Hán úr, hogy elmagyarázná ezt úgy, hogy mindenki értse. Ezek 2010 előtt történtek ezek, ezek a korrekciók, és most fogjuk ezeket kiteljesíteni? Itt vannak különböző számok, amikkel dobálózik a bizottság, például Spanyolország esetében, és ez ezt a spanyol adófizetők zsebe bánja. Úgy érzem, hogy ez nem koherens a többi korrekcióval, például a Szeder esetében, a 2013-as időszakra azt látom 2012, illetve 2010 vonatkozásában, 180 az egyik szám, ami Németország esetében van itt feltüntetve, illetve különböző számokat látok ebben a dokumentumban, és nem értem, hogy miért. Kérem, hogy magyarázzák el, hogy hogyan számították ki ezeket a számokat. Németországban azt látom, hogy felfüggesztette kohéziós alapból történő kifizetéseket, illetve szeder alapból történő kifizetéseket, 2012. december 31-én Németország, Olaszország esetében említenek itt felfüggesztett programokat. Szeretném tudni, hogy ezeket csak átmenetileg vagy végleg függesztették fel. Van még egy érdekes kérdés. Az országonkénti jelentéseket is elkészítette a számvevőszék és ezzel kapcsolatosan volna egy kérdésem. Az európai programokban ugye most beszélünk a kormány közi programokról és a nemzeti szintű programokról. Vannak olyan programok, mint az Interreg például. Az Interreg program, vagy kutatási programok, amelyek lehet, hogy nem önhöz tartoznak. Itt is jelentkezhetnek még meglepetések. Hogyha országonként egy jelentést készít a bizottság, akkor nagyon nehéz feltárni, hogy a programok és az országok között milyen együttműködést kell feltételeznünk. Szeretném, hogyha elmagyarázná, hogy mi alapján kér, hogyan készítik el nemzeti szinten az európai programokról szóló jelentéseket. Beszélek most a regionális programokról, az interregről, az egyet, együttműködési, illetve egyéb horizontális, multinacionális programokról. Köszönöm. Thank you very much. I have... Nagyon szépen köszönöm. Én magam is szeretnék egy kérdést feltenni. A bizottság és a számvevőszék véleménye különbözik a hiba százalékot illetően. Tehát a számbevőszék úgy látja, hogy nem kellene ezeket figyelembe venni, a bizottság pedig pont az ellenkezét gondolja. A bizottságnak adom meg a szót, és nem lehet panaszkodni, hogy nem mutatunk érdeklődést a kérdések iránt. Hát valóban nem. De hát nem is vártam mást. Visszatérek tehát a kérdésekre. Igyekszem a kronológia szerint megválaszolni őket, ahogy föltették, de vannak persze kérdések, amelyek ismétlődnek az egyes felszólalók felvetéseiben, ezekre együttesen válaszolok. Péper képviselő az automatizmusokra kérdezett rám. Nos, mi lehetőségeink szerint az saját érdekünkben álló okoknál fogva igyekszünk standardizálni az eljárásokat, de valami mérlegelésre mindig szükség lesz. De azt mondhatom, hogy Amint egy tagállam több mint két százalékos hibát jelent a nemzeti audíthatósága, akkor aktivizáljuk magunkat. Először vizsgálatot folytatunk, utána interruption, majd suspension következik megszakítás, végül felfüggesztés. Ajala Szender asszony mondom, hogy a felfüggesztések a dolog természeténél fogva átmeneti jellegűek. Ám ha a periódus végéig a hibát nem osztják, nem haladják meg, akkor ez persze nettó korrektúrákhoz vezethet, de a cél az, hogy csak átmeneti legyen a felfüggesztés. Jelenleg 15 olyan tagállam van, válaszolom Péper úr kérdésére, ahol tudjuk, hogy hibák jelentkeztek, vagy pedig különös figyelmet fordítunk rájuk a risk assessment, a kockázat becslés keretén belül, és megvizsgáljuk az auditon belüli performance-t is, úgy magyarul mondjam. Persze ez megváltozhat újton újra, hogyha mondjuk egy-két év elteltével biztosak lehetünk abban, hogy a struktúrák és az eljárások működőképesek. Ekkor a bizottság visszavonulót fúj, és igyekszik a bizottság igyekszik a rendelkezésére álló emberi erőforrásokat a leghatékonyabban felhasználni. A regionális főigazgatóságban 700 munkatárs van, 83 pedig kizárólag audittal foglalkozik. A munkatársak 12%-a tehát csak auditál. Azt hiszem, hogy egy, elértünk egy levelt, egy szintet, ahol azért az ellenőrzés és a performance közötti egyensúlyt szerintem már megteremtettük. Ez egész Európában 2600 főállású auditor dolgozik, ugye nemzeti audíthatóságokban a többi. És azt hiszem, hogy azért ez egy komoly nagyságrend, amelyet elértünk. És itt is azt hiszem, hogy a megfelelő egyensúlyt kell találni. Nos, mindez, amit Rübig úr felvetett, ezt össze tudjuk állítani, tehát a felfüggesztések és a megszakítások, a felfüggesztések és beszüntetések listáját. Gereszle asszony, értem én a elégedetlenségét, hogy a válasz stílusát illetően egyrészt elnézést szeretnék kérni. Másrészt nagyon nyíltan mondhatom, hogy nagyon rövid idő alatt igyekeztünk a kérdésekre választ adni. És valóban úgy áll a dolog, hogy a görögországi deszkünkön olyan munkatársak dolgoznak, akik görögül beszélnek, részint azért, mert görögök vagy ciprusiak. Ilyen módon a kommunikáció ezekben a kérdésekben görögül zajlik, és ilyen gyorsan, <laughs> ilyen gyorsan, tehát nem tudták lefordítani ezeket az anyagokat, hiszen az alapkommunikáció görögön zajlott. Tehát egyszerűen nem volt lehetőség arra, hogy autorizált fordítást beszerezzünk. Lehet, hogy arra gondoltunk, hogy az önök pár családjában azért van egy-két ember, aki görögül is tud, de most félre a tréfát igyekszünk lefordítatni mindent a jövőben. Még egyszer mondom, azt gyanítom, hogy ennek a válasznak a magyarázata, a görögül való válaszunknak a magyarázata azzal, azzal, um, azzal magyarázható, hogy nem állt kellő idő rendelkezésünkre. Aztán egy felvetését nem teljesen értettem Gressle asszony, de azt gondolom, hogy ha a különböző éveket összeadjuk, akkor működik a számítás, de még egyszer verifikálni fogjuk a számítást. Persze mindig van diskrepancia a határnapok adatai között, és a között, amikor a válaszainkat, válaszát összeállítja a bizottság, hiszen itt nem a határnapi adatállomány, hanem a legfrissebb adatállományra hivatkozik a bizottság. De hát e tekintetben a munkatársaimmal kellene felvenni a kapcsolatot, ők tudják pontosan, hogy mely határidők napokra vonatkozik a beszámoló, határnapi beszámoló ez, vagy pedig a legfrissebben beszerezhető adatok alapján készült beszámoló ez. Tehát kérem, hogy ezt, ezt fogadja el illetve fogadja el azt, hogy erre most nem tudok konkrétan választ adni, hanem egy utólagos, írásos, mint egy levél fordultával való választ adjon a bizottság. Geyer úr, a nettó korrektúrák tekintetében. Köszönöm szépen, hogy lépre akar csalni, vagy vékony égre, vagy mocsaras területre, egy szóval lépre, ezért sokkal óvatosabbá váltam a válaszomban, és azt mondhatom, hogy jelenleg a hibák kétharmada, a hibákat kétharmadát a nemzeti audíthatóságok fedezik fel. Ez pedig azt mutatja, hogy a rendszer mégiscsak jól működik. Összességében, és ezt világosra szeretném tenni most, összességében tehát azt mondhatom, hogy grosszó módó nagyon is bízunk az audíthatóságok szakmai hozzáértésében, kompetenciájában. Aggályosnak legfeljebb vagy azt tartjuk, hogy elegendő munkatárs dolgozik-e a adíthatóságoknál, például Angliában, vagy hogy kellőképpen független a hatóság. Ez a két aggája a bizottságnak, ezeket a kérdéseket vetjük fel, és az ex ante kondicionalitásban ezeknek a szempontoknak meg kell jelenniük. Ez az aggályunk. Tehát, tehát hogyha abból indulunk ki, hogy a hibák kétharmadát a nemzeti audithatóságok fedezik fel, egyharmadát pedig a számvevőszék vagy mi, akkor azt mondhatjuk, hogy a nettó korrektúra fenyegetésével még inkább arra ösztönözzük a nemzeti struktúrákat, hogy még precízebben, élesebben, pontosabban ellenőrizzenek. Nem tudom, hogy most a hiba százalékra, az error rétere ez hogyan fog kihatni, de biztos vagyok benne, hogy egy maximális ö, javítási potenciált sikerünk elérni. A közbeszerzés kapcsán Bárnyi kollégám, ha jól tudom, ezen a héten egy tervezetet fog bemutatni, melynek célja az lesz, hogy egyszerűsítsük a közbeszerzési eljárásokat és az ellenőrzésüket, és a potenciális hiba százalékokat csökkenteni lehessen. Amint rendelkezésünkre áll ez az anyag, engedelmükkel az önök rendelkezésére bocsátom. Ezt vélhetőleg már ezen a héten. Hogyha Fonúr kérdésére válaszolhatok, ez egy igazi kihívás lehet hogyha ugyanis a KKV-k, a kis és középvállalatok számára kétszer annyi pénzt akarunk rendelkezésére bocsa, rendelkezésre bocsátani, akkor ez egy nagy kihívást jelent számunkra, hiszen az egyes konkrét támogatások száma jelentősen nőni fog. Mind a menedzsment hatóság, az igazgató vagy végrehajtó hivatal, mind az ellenőrző testületök számára ez komoly megterhelést jelent majd Éppen ezért további módon egyszerűsíteni kell majd az eljárásokat, ha lehetséges akkor és elfogadható, akkor az általány elszámolások rendszerét kell kiterjeszteni, csökkentendő az adminisztratív terheket, minden esetre az első szint számára ez egy komoly kihívást jelent majd. Mi? Az tehát, hogy a projektek száma jelentősen nő majd. De hát ez is az ex ante kondicionalitás feladatkörét meríti ki. Olbricht úr. Voltak éppen, ha jól értem, nem kérdezett, hanem a szakbizottságon belüli vitára hívta fel a figyelmemet. Én minden esetre úgy gondolom, sőt meg is vagyok győződve róla, hogy a szakbizottságuk által kezdeményezett akcióterv alapján drasztikusan javítani tudtuk a teljesítményt, felezni tudtuk a hibakvótát, és hogyha abból indulok ki, hogy a periódus végén a kifizetések volumenje és a projektek száma növekszik, és mi ennek ellenére hiba százalékok nívóját meg tudtuk őrizni, akkor ez voltak éppen arról árulkodik, hogy tendenciájában évről évre, még a jelen periódus időszakában is tovább tudtunk fejlődni, nem csak mi, hanem a tagállamok is. Összességében tehát egy pozitív trend rajzolódik ki, ennek én, és örülnék neki, hogyha az önök jelentésében ez a felismerés testet öltene. Zondergárd úr. Hát ez a kérdés nem tartozik közvetlenül a discharge, a mentesítés kérdésébe, ugye a szolidaritási alap, az elszámolás és, a, e, és az elszámolás kérdése, hogy ne értsük egymást félre. A temporary nem 50-60-70 évet jelent. Ám a volumen tükrében, melyről szó van, és a kell megvizsgálni és specifikus helyi adottságokat, és ez alapján bizonyos rugalmasságra lehet szükség. Voltak éppen azt mondanám, hogy egy áttekinthető időszak, mondjuk egy öt éves áttekint, egy öt éves időszak ebben a helyzetben, ahol ugye sok ezer ember vált fedél nélkülivé. És rövid idő alatt átmeneti mobil lakhatást kellett számukra biztosítani, tehát egy ilyen emergency helyzetben, egy ilyen ö, sürgető szükséghelyzetben, ahol elsősorban is hogy emberek védelme játszik a legfontosabb szerepet, elképzelhető, hogy nem minden a rendeletek szerint zajlott, a utolsó tizedesig, ezt e, e tekintetben kérem, hogy legyenek megértőek. Ugyanakkor ez nem változtat azon, hogy az elfogadás és az ellenőrzés során az utolsó tizedes veszőig pontosan ellenőrzünk. Ezért van az, hogy 300 millió eurót nem voltunk hajlandón kifizetni. Erre pedig azért volt lehetőségünk, mert a általunk biztosított kifizetések az össz felhasznált pénz, tehát az olasz hatóságok által felhasznált pénznek csak egy töredékét tették ki. Tehát, hogyha 305 millió eurót kiveszünk ebből a pénzfazékból, ennek ellenére sokkal több támogatható, visszafizethető pénz állt rendelkezésre, melyet fel lehetett használni. Azt is szeretném kérni öntől, Zondegárd úr, hogy vegye figyelembe, sok mindenről sokféleképpen gondolkozhatunk, persze, de a munkatársaim, hogy a munkatársaimat általános vád alá helyezzék, hogy kvázi a maffia hatósága kihelyezett fiók hatósága volnának, vagy a maffiával együtt egy követ fújnának, hát ezt visszautasítom. Lehet, hogy csak fordítási hiba volt, de meg kell védenem a munkatársaimat. A munkatársaim elkötelezettek, és éppen a, mondjuk a szolidaritási alap pénzeszközeinek lehívása területén nem 8-tól 4-ig blokkolástól blokkolásig dolgoznak, hanem látástól karácsonyig de legalábbis Mikolásig. Egyszer van hosszan a napom. Köszönöm szépen még egyszer a kérdéseket, és Alaja Szender asszonynak mondom még, hogy jövő héten egy javaslatot készítek elő, melyben a Serious Deficiency fogalmát definiáljuk pontosan a delegált jogi aktusok területén, annak érdekében, hogy mindenki jobban értelmezze ezt a fogalmat, mint a múltban. Igaza van Ajjal a Sanders hogy az Interreg területén nagyon nehéz országjelentéseket készíteni, de az Interreg területén egy összjelentést mégis el lehet készíteni, és azt hiszem, hogy erről érdemes is gondolkoznunk. Köszönöm szépen a kérdéseiket, a bátorító kritikájukat. Ja, um noch einmal zum Ausgangspunkt zurückzukommen. És még visszatérek a kiinduló pontra. Piper kollega képviselő kérdésére, hiszen erre már tudok válaszolni. Azok, azok tehát, akik rendszeresen fityet hánynak a szabályokra, ezek lépésről lépésre egyre magasabb pénzügyi korrekciót kell majd, hogy elfogadjanak, hogy eltűrjenek. Valószínűleg egy szukcesszív kettőződésre lehet számítani, tehát lépésről lépésre megduplázódik majd ez az összeg azt hiszem, hogy ez tényleg az ismételt elkövetők, a, a, a folyamatos bűnbeesők esetében ez elfogadható lesz ez a, kettős mérce, de azért ezt látni kell, hogy ez a delegált jogi öktösök kerület, területén kerül majd leszabályozásra. Még egy észrevétel. Meg lehet, hogy egyes országokat vizsgálva az a benyomásunk keletkezhet, hogy ezek a usual suspectek. Ám, hogyha részletesen és közelről vizsgáljuk meg az egyes országokat, akkor fény derül arra, hogy az országokban évről évre Más-más igazgató hatóságok működnek, és éppen ez a belső országon belüli struktúraváltás felel a hibakvótáért. Vegyük Spanyolország példáját. Spanyolországban valóban nagyon komplex a struktúra, ebben egyet is értünk, és remélem, hogy a következő tervidőszakban a spanyol kormányjal és a régiókkal közösen sikerül majd egy picit egyszerűsíteni ezt a rendszert, hiszen ez a komplex rendszer az állandó félreértések és hibák elkövetésének melegágya. De még egyszer mondom, mindig a managing authority, authority azok, akiktől hibák erednek, és az auditáli hatóságok azok, akik viszont eh, rávilágítanak ezekre a hibákra, és éppen ezért nagyon megbízható munkát végeznek, amelyre minnyien építhetünk. Köszönöm. Would the court? Köszönjük szépen, biztos úr. A számverőszék hajt hozzászólni, de röveden, kérem szépen. Bocs, mondom, én már nagyon keveset dolgoztam eddig, jó? Then voltak kérdések a pénzügyi korrekciókról, illetve a számvevőszék szerepéről. Azt kell megalapítania a számvevőszéknek, hogy törvényesek és szabályosak-e a tranzakciók, a bizottságnak pedig azt, hogy az unió érdekeit szolgálják-e. Ezek egymást kiegészítő szempontok, de eltérőek egymástól. A számvevőszék projekt szinten vizsgálja a kiadásokat, olyan projekteket visel, vizsgál, amelyeknél nem érvényesültek a szabályok. Az olyan programok, ahol nem lehetett megállapítani a nyilatkozatokban a pontos hiba mértéket projekt szinten nem lesznek hatással a kiadásokra. A tagállamoknak kell meghatározniuk ezeket a projekteket, vagyis a tagállam felépésétől függ, hogy a, projek- a pénzügyi korrekcióból projektszintű korrekció is lesz-e. A megosztott igazgatás pontosan erről szól, és a számvevőszék figyelembe veszi a tranzakciós hibaszinteket is. Általánosságban így közelítjük meg a pénzügyi korrekciókat, és ez elmagyarázza azt is, hogy miért van különbség a mi megközelítésünk és a bizottság megközelítése között. Ez az egyik dolog. A másik pedig, amire a másik kolléga kérdezett rá. Äh, das ist immer etwas äh, gefährlich, aber... Igen, ugyanis ez a kérdés meglehetősen veszélyes, de alá szeretném húzni, hogy 17 tagállamban végeztük el a vizsgálatainkat, az 5-25-ös bekezdésben olvashatnak erről. A mi mintánk reprezentatív a költségvetés tekintetében. De az egyes tagállamok tekintetében nincsen eredmény. statisztikai módon járunk el. Hogyha például abban az országban, amelyet a legjobban ismernék, Luxemburgban vizsgálódnék, 180 programot kellene megvizsgálni. Tehát ezeket nem is találjuk meg Luxemburgban, vagy Máltában, más kis tagállamokban. Tehát minden projektet megvizsgálni, ez egy sziszifuszi munka volna. És ehhez további 1800, hogy hasamra üssek munkatársra van szükség, ennek nem lehet értelme. Ugyanakkor vannak országjelentések is, négy jelentés van, aki ilyen jelentéseket, négy olyan ország van, aki ilyen jelentéseket leadott, Nagy-Britannia, Svédország, Dánia, és ezek a jelentések persze nem mindig felelnek meg a számvevőszék normáinak, de ugyanakkor vizsgáljuk, hogy ezen belső eredményeket, vizsgálati eredményeket hogyan lehet a saját munkánk számára hasznosítani, és ezzel kapcsolatosan hamarosan véleményt mondunk. Ajala Szender asszony pedig arra kérdezett rám, a hiba százalékra kérdezett rám. 31% százalék a hibák részaránya a közbeszerzési területem, 12%-a súlyos hibának mondható. Ezek tehát olyan hibák, ahol például a kiválasztási eljárást korlátozták, vagy ahol egy korlátozott közbeszerzési eljárást alkalmaztak a helyet, hogy egy általános európai közbeszerzést hajtsanak végre. Ezt az 5.1-es alpontban láthatják a jelentésünkben. Serious infringementnek tekintjük azt is, hogyha kiírás eredménye más kellett volna, hogy legyen. és hogyha kevésbé súlyos hibákra mutatunk rá, akkor ezek inkább az eljáráson belüli belső gyengeségekre vezethetők vissza, például az 543-as bekezdésre utalok. Elnök úr, ezt szerettem volna röviden mondani a kérdésére, és hogyha további kérdései vannak, akkor örömmel válaszolom ezeket meg írásos formában. Köszönöm szépen. Ingeborg Gresslének egy nagyon rövid, de második kérdése van. Elnézést kérek. Biztos úr, egy alapvető problémám van azzal, a következővel, hogyha minden célt el tudnánk érni, akkor nem volna szükség pénzügyi ellenőrzésre, de úgy tűnik, hogy nem sikerül elérni a célokat. Még egyszer utalok arra, hogy ez ennyi a kontrollriportok, az éves ellenőrzési beszámolók nagyon fontosak, de kérdezem, hogy hogyan tud bármit is mondani a programokról, hogyha 317 éves ellenőrzési jelentésből csak 141-et verifikáltak. A 30-tól 32-ig terjedő kérdésekben válaszolja ezt a bizottság. És láncsát törnék, nem akarok a teljes ellenőrzésnél mellett láncsát törni, hiszen 260 millió, illetve 130 millió volna a auditorok fizetésének a különbsége, már pedig hát hány száz milliárd euróról beszélünk, azt gondolom, hogyha arra hivatkozik, ez túl drága volna az ellenőrzés, visszautasítom azt az érvet, biztosul. Nem azt mondtam, hogy minden túl drága volna, hanem inkább csak amellett érveltem, hogy megfelelő egyensúlyt találjunk az egyensúly között egyrészt, másrészt a to deliver az eredmények szempontja között, hiszen bárhova is megyek, bárhol is járok, kelek Európában, mindenhol azt mondják, hogy annyi az ellenőrzés, már nincs is kedvünk benyújtani a kérvényeket, megfolyt bennünket a sok formalitás, annyi ellenőr jön, főleg a kis és középvállalatok panaszkodnak erről. Hát a single audit rendszerével pont erre akarunk választodni, Persze, hogyha az audit minősége megnyugtató, akkor mondjuk azt, hogy a szubszidiaritás elve alapján a legközelebbi szint szabályozza ezt az ellenőrzést, hiszen meg kell értenünk, hogy egyensúlyra, megfelelő egyensúlyra van szükség a megbízhatóság, illetve az ellenőrzés súlya között. Már pedig jelzem, hogy viszont ahol bármilyen indikációnk van arra, hogy a program nem működik, azonnal felfüggesztjük a programot. Úgy gondolom, hogy ezzel szinte lezárhatjuk a vitát, de úgy látom, majdnem elmulasztottam a balomra pillantani, Alajala Sanders asszony. Köszönöm szépen, Hán úr. Szeretnék valamit kérdezni. Egyes korrekciókról a 2006-os időszakban, amit kétszer számítottak be 2012-ben. Több kérdést feltettem, tudom, de ez nagyon fontos kérdés. Nehogy Pipers úr rossz következtetésekre jusson. Tehát vannak bizonyos korrekciók a 2000 2006-os eh, időszakban 1800 euróról van szó, ezeket már lezárták, korrigálták, 2010 előtt, és most egy számítási kritérium változás miatt most ezt be fogják számítani, sőt kétszeresen a 2012-es programban, hiszen 2010 előtt nem számították ezeket be. A bizottság talán magyarázatot adhatna arra, hogy miért történik ez így. Én itt ezeket az apró betűket olvasgatom, abból az derül ki, hogy a legnagyobb korrekció, ami 1800 euró körüli összeg, ez egy kettős beszámításból, vagy kettős lezárásból adódik. 2006-ban nem számították be, 2012-ben pedig igen, és most az elnök vág, és senkit nem lehet érteni. Piper úrat nem szeretnénk téves következtetésre juttatni, ezért szeretném, hogyha tisztáznánk ezt a kérdést. Ja, ganz kurz, ähm, ich glaube in der Übersetzung jedenfalls im 2000-2016-ról beszélt a német tolmas, de hát 2000-2006-ról kellene beszélni, engedtessék meg nekem ez a kiigazítás. Tehát arról van szó, hogy 2012-ben lezárhattuk a tárgyalásokat a pénzügyi korrektúrákról, melyek az egyes projekteket érintették, amelyek 2000-2006 közötti időszakból erednek. A 2000 és 2006 közötti időszakban minden egyes projektet el kellett számolni. Nem programként, hanem projektként kellett az elszámolásokat végrehajtani és a különböző spanyol hatóságokkal, kormányzati szintekkel vitákat folytattunk a financial correction a pénzügyi kiigazítások tekintetében, és a korábbi spanyol kormányok minden egyes projektet az utolsó szögig és pontig végig akartak vi- nem, az utolsó jogorvoslati szintig végig akartak vinni, az ezekről szóló jogvitákat, tehát akár az Európai Bíróságig, már pedig a jelenlegi kormányjal sikerült a pénzügyi korrekciók általános rendszerét elfogadni, amelyet minden projektre alkalmazni lehetett. Ennek következtében pedig 2012-ben sikerült lezárni ezt a témát, és ezért ezzel magyarázható, hogy 2012-ben kirívóan magasak a pénzügyi korrekciók, de ezek még egyszer mondom a 2000-2006-os időszakra vonatkoznak. Ennek pedig az a következménye, hogy 2012-ben, és ez persze nem tett rosszat a spanyol költségvetésnek, majdnem 1 milliárd eurót utaltunk át Spanyolországnak, és ezzel a problémát megoldottuk. Máskülönben 2016-17-ig eh, pereskedtünk volna, és mindig azt mondtam, hogy senkinek, senki eh, nem kelt jó benyomást, hogyha nem vagyunk képesek arra, hogy a 2006-ig terjedő időszak kérdését lezárjuk. Piper úr, szeretne válaszolni? Köszönöm. Az Ajala Sender és a biztos közötti vita azt mutatja nekem, hogy igenis sürgetően szükség van az országjelentésekre, például a Spanyolország jelentésre. Javaslom, hogy válaszuk ki először egy, egy spanyol régiót és Észak-Rajna-Vesztfáliát. Mindkét ország föderális szövetségi struktúrában dolgozik. Az ország jelentések első párját így lehetne megcsinálni. Márpedig, amit Gréten úr mondott, hogy az országok ellenőrző hatóságai kvázi beszállítják az adatokat, arra azt mondhatom, hogy ez, ez, ez örömteli. Ugyanakkor nem várjuk el azt, hogy minden országról minden évben országjelentést írjon a számvevőszék, de egy-két országról úgy gondolom, hogy a számvevőszék igenis képes volna jelentést írni. Sokat tanultam a mai vita során, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon pozitív benyomásom marad a vitáról. Sok minden függ az elkövetkező hetektől. Ugyanakkor, amit a biztos mondott, még nem egészen tudom ezt megérteni az ellenőrzési eljárások kezdetéről. Tehát, hogyha ha a tagállami ellenőrző hatóság azt mondja, hogy 2% fölött van hiba, akkor lép, lép, fel a, lép be a bizottság? Ez szerintem kevés szempont a kritériumok további eh, katalógusára volna szükség. Mondjuk azt, hogy a, a bizottság egy eh, eseti szúrópróbát hajtott végre, a számvevőszék jelentésében felhívta figyelmet a problémára, és a tagállami hatóság a kétszázalékos hiba küszöbre felhívta figyelmet. Tehát ne csak egy szempont alapján lépjen aktivitásba a bizottság. Ez egyébként biztos, hogy 700 munkatárs, és ebből 380 az audit területe, hát ez semmi sem. Meghökkent, hogy milyen kevés európai auditor van összességében. A főigazgatóságban értettem. 83 munkatárs, semmi sem. Hogyha megnézem, hogy a többi fel, főigazgatóság milyen európai többletértékhez eh, járul hozzá, és most nem akarok neveket mondani, és hányan dolgoznak, azt gondolom, tehát, hogy sokkal több munkatársra volna szükségük. Kíváncsi vagyok tehát, hogy mi történik a következő hétekben, és örömmel tekintek az együttműködésünk elébe. Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, a napi rendnek ezt a pontját most lezárhatjuk. És Szeretnénk, hogyha az ön beszédét megkaphatnánk, németül, ugye fordítás nélkül lesz. Mindenki köszöni, köszönjük a biztos úrnak, Gréten úrnak, és azt javaslom, hogy ha folytassuk az ötös napi rendi ponttal. Bocsánat.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 Uh, Mindenki kész a szavazásra? Nem? Yep, okay. No problem. I suggest we start Nos, szeretném elkezdeni a szavazást. Mindenkinek itt van a szavazókártyája? Then I open the vote. Nos, akkor megnyitom a szavazást. Ez pedig a számbevőszék jövőbeli szerepéről ez az Európai Parlamenttel való konzultációról szól. 13-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk. 15 mellette 15-ösről van szó mellette. Ellene. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Meg kell nyomni a gombot. Lezárom. Az eredmény pedig 18-an ellene, 10 mellette és 8 tartózkodás. Rendben van? Nem, 10 mellette, 18 ellene, nem volt tartózkodás, tehát elfogadtuk. 17-es, okafogyottá válik, 16-os is. Az eredmény helyes? Az eredmény tehát helyes, de 9-hez arányult. Uh, Igen, rendben van. Tehát akkor 17-es okafogyottá válik, 16-os is, 16-os mellette. Ellene. Hát azt hiszem, hogy ezt inkább ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Heten szavaztak ellene. 19 mellette. Ellene. Senki sem nyújtotta fel a kezét. Akkor megnyitom elektronikusan a szavazást. Mármint megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Tehát 9, 9, ekkor ez nem fogadtuk el 20, mellette, ellene elfogadtuk. Bocsánat, a tartózkodást nem kérdeztem, de mégis jóvá hagytuk. 21 mellette, A 19-es nem hagytuk. Tehát 21 mellette, ellene, a többség. Tehát akkor nem fogadtuk el. 22 mellette, ellene, elfogadtuk. Kitartózkodik, bocsánat, senki, akkor elfogadtuk. 23 mellette ellene a kisebbség, tehát jóvá hagytok, elfogadtok. 24 mellette ellene tartózkodás, jóvá, elfogadtuk. Egyes kompromisszum a 26-27-28 helyében. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26 okofattá vagyik 27-es is, 28-as is, 29 mellette ellene. Takov, tehát azt hiszem akkor fogyottá válik, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Harminc mellette, tehát az előzőt nem fogadtuk el, 30 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harminc egyes el válik, 32 mellette, ellene, Lezárom. Elektronikusan szavaztunk. Elfogadtuk. A 33-as fogyottá válik, ugye? A 34-es is. A kettes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás. Jó, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 35-36 és a 37 okok fogyattá válik. 38 mellette, ellene. Hát nem egészen látható, megnyitom a szabadást elektronikusan. Lezárom. 10-10, tehát akkor nem fogadtuk el. 39 mellette ellene. Azt hiszem elfogadtuk. 40 mellette ellene. De azt hiszem a többség, de azért mégis ellenőrizzük. Lezárom. Jó, nem fogadtuk el. 41 mellette. Ellene. Ellenőrizni kell. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 42 mellette. Hát ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A 43-as, 44-es, 45-ös, és okofagyottá válik, tehát akkor jön a 46-os mellette, és a 47-es azonos, tehát akkor kiszavaz mellette, ellene, azt hiszem a többség mellette szavazott. 48 oka fogyottá válik, 49-es is, 50-es jön mellette, kiszavaz az 50-es mellett ellene. Azt hiszem elfogadtuk. 51 mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk. Kompr- hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk. az azt jelenti, hogy az 53, 54 és az 52 és az 55 akkor fagyottá válik. Tehát akkor nem. Akkor az 56-os jön mellette. Ellene. Jóvá hagytuk, elfogadtuk. 57 okafogyottá válik az 58 is, négyes kompromisszum mellette, ellene, tehát akkor elektronikusan ellenőrizni kell, megnyitom a szavazást, lezárom, jó, elfogadtuk. 59 okafogyottá válik, a 60-as is, 61-es is, 62-es jön mellette, ellene, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. A, nem fogadtuk el, 63 mellette, Eh, ellene. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Jó, elfogadtuk. És akkor a 64-est visszavonták, a 65-ös okafogyottá válik, de jön a 66-os mellette, ellene, Jó, elfogadtuk. 67 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, tehát az ötös kompromisszum. Lezárom. Elutasítottuk. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy először a 68-asról szavazunk. Nos, akkor ki szavaz mellette? Ellene? Tartózkodás? Jóvá hagytuk, elfogadtuk. 69 mellette. Nem? Nem fogadtuk el, ugyanis az ötös kompromisszumot. Tehát akkor szavaznunk kell most erről. Bocsánat, köszönöm, hogy szólt. Tévedtem. Igen, a 73-as jön. Kiszavaz mellette. Ehhez van egy szóbeli módosító, ez van, rajta van a szavazólistán, tehát ki szavaz mellette? Jó, akkor elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Jóvá hagytuk, elfogadtuk. 74 mellette ellene elfogadtuk. Tehát a 74-est elfogadtuk, akkor az 75-ös fogyottá válik, a 76-osról szavazunk, mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. 77 fogyottá válik, a 78 és 79 is, 80-as jön mellette. Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Valóban elutasítottuk. 81 mellette. elektronikusan szavazunk meg, mellette, megnyitom a szavazást, lezárom, akkor elfogadtuk. Az 82-es visszavonták, 83 akkor fogyottá válik, 84-es is. Jön a hatos kompromisszum, kiszávoz mellette, ki ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 85-ös első része okafogyottá válik, ezért a második részéről szavazunk az emphasizes tól az evegéig. Tehát akkor a 85-ös második feléről szavazunk. Mellette, ellene. Jóvá hagytuk, elfogadtuk. 586-87 okafogyottá válik. 88-as mellette. Tartózkodás Bocsánat, ellene. Tartózkodás. Nem fogadtuk el. A 89-es jön akkor mellette. Ellene. Ki tartózkodik? Elfogadtuk. A 90-est visszavonták, 91 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 92, ki szavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 93, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 94 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 95 mellette megnyitom a szavazást elektronikusan, lezárom, elutasítottuk. 96 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 97 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 98 mellette elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 99, két részben szavazunk, első rész, mellette, ellene, tartózkodás, arra az első részt megszavaztuk. Második rész, mellette, ellene, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 99, második rész. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Százas. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 101. Mellette ellene részük, megnyitom a szavazást, 101, lezárom, jóvá hagytuk, elfogadtuk, 102 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 103 mellette ellene tartózkodás jóvá hagytok, elfogadtuk. 103, megnyitom a szavazást. Lezárom. 15 mellette, hat tartózkodás. 104 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 105 mellette ellene tartózkodás azt hiszem elfogadtuk. 106 mellette ellene. Jóvá hagytuk, elfogadtuk. 107 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 108 mellette, ellene, ez ne, nehéz eldönteni, megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom. Nyolc, elfogadtuk. 109 van egy szóbeli módosító, amely az explore helyett deplore-t javasolt mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Csak annyit szeretnék mondani, hogy a spanyol verzióban felül kellene vizsgálni ezeket a módosítókat, hiszen itt a bizottságoknak a kabinetjeiről van szó, ami spanyolul egy kicsit úgy hangzik, mintha szekrény volna. Én ezt jobban szeretném, hogyha kiigazítanánk, egy kicsit vicces ugyanis. Hát én nem tudom, hogy mit kell eh, csinálni ilyenkor, de a szolgálatot megkérdezem majd, én nem tudok segíteni a spanyol fordítással. 110-es jön akkor mellette. Ellene. Akkor ez a szöbb többség, elfogadtuk. 111 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás. A, a terem egyik része teljes érdektelenséget mutat, hát akkor inkább elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Igen. Hát akkor igazam volt. Jó, elfogadtuk. Jó, hát tudtam, hogy így van, de senki sem nyújtotta fel a kezét. Akkor a 112, 113, 114, 115 okafogyottá válik, 116 jön mellette. Itt szóbeli módosító is van. Mellette ellene Jóvá hagytuk. Elfogadtuk. 117 mellette ellene elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 118 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk mellette, 119 mellette ellene azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Tehát 119, megnyitom a szavazást. Ezt lezárom. Elfogadtuk. 120-as akkor figyattá válik, akkor 8-as kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. A 122-es, 121-et akkor fogadottá válik, tehát akkor 123 következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 124-es jön mellette. 125-ös is ugyanaz, tehát akkor kiszalad mellette. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. hogy 126 mellette mellette, ellene. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárjuk, lezárom. Elfogadtuk. 128 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 129 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 130 mellette ellene megnyitom az elektronikus szavazást, lezárom, Jóvá hagytuk, elfogadtuk. Akkor a 131 okofogyottá válik, jön a 132 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 133. Az elnök 132-t mond. Nem, 133, igen. Igen. Nem, meg kell szavazni a 132-es, mondja az elnök. Ja, bocsánat, megszavaztuk, jó. Tehát akkor 133-134 mellette, ellene, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom. Jó, elfogadtuk. Ezért a 136, 137 ről szavazunk, mellette, ellene, elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 138 oka fogyottá válik, 139-ről és 140-ről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, jóvá, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 141, 142 okafogyottá válik, tehát akkor jön a 143 mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 144 hmm, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor 145-146 jön mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 147 fogyottá válik, a 148 is, 149 mellette, ellene, elfogadtuk. 150 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 151 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 152 ellene, tehát mellette ellene, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 153 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 154 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 155 mellette ellene tartózkodás elutasítva 156 mellette ellene elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 157 fogyottá válik, 158 mellette ellene tartózkodás 159 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 160 mellette tartózkodás ellene tartózkodás elutasítva. 161 mellette, ellene, tartózkodás, 162 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 163 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Száz 564 mellette ellene megnyitom a szavazást lezárom Elfogadtuk. 165 mellette ellene Megnyitom a szavazást elektronikusan, lezárom. Elutasítva. 166 mellette ellene. Azt hiszem elfogadtuk. 167 fogyottá válik, 168 mellette. Megnyitom a szavazást, ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom. Elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy 169 okafogyottá válik, 170 jön mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 171 mellette, ellene, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 172 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 173 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 174 el, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 175 mellette elektronikusan rendel, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Egyes módosító. Egyes és kettes. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító, szóbali módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes módosító mellette ellene azt hiszem elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellette ellene e, tartózkodás elfogadtuk. Tízes két részben, első rész, el, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész, mellette ellene nem látom, akkor elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 11-es mellette ellene elfogadtuk. 12 mellette kellene. elfogadtuk. Jó, akkor az egész állásfoglalási indítványról elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Nagyon jó eredmény, gratulálunk a jelentéstevőnek. I hope she is as happy as we are. Mr. Chairman, Elnök úr, az elnök pedig a következő szavazás jelentébe, de valaki beszélni szeretne. Senki nem fog panaszkodni a számvevőszékkel kapcsolatosan. Megkapták, amit akartak, nem akarok több panaszt hallani. Akkor nézzük a második jelentést, amiről szavaznunk kell, illetve véleménytervezetet. Az ECSEL közös vállalkozásról szól ez. Szeretném, ha azonnal megkezdhetnénk a szavazást. Viszont a jelentéstevő valamit mondani szeretne, tessék. Az, AM17 blokk az AM 17-ig tömbben szavazhatnánk. Egyetértek. Mindenki egyetért? Kérdéz elnök. Hát akkor erről szavazunk. Who is in favor? Ki van emellett a blokk mellett? Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. 18-as módosító mellette. Ellene azt hiszem hogy az elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 19-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 20. módosító. Azt hiszem a 20-asról nem is kell szavazni. If amendment 20 Elnézést javítja magát az elnök. Igen, szavazzunk a 20-asról. Ki van mellette? Ellene ellenőrizzük. Elektronikusan megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. It has been approved. That means that elfogadtuk, ezért az első módosító okafogyottá válik. 21-es módosítónál tartunk, mellette ellene tartózkodás, de elutasítottuk. 22-es módosító, mellette ellene elutasítva. 23. módosító, mellette Jobb, hogyha azonnal elektronikusan szavaztatok, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, vagyis a második módosító okafogyott lett, és a 24-ről szavazunk most, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 25-ös mellette, ki van mellette, 25-ös módosítóról beszélünk, nem világos, úgyhogy megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A hármas módosító így kiesik, a 26-osnál tartunk. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. Négyes módosító. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. Ötödik módosító. El, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 27-es mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 28 mellette. Azonnal elektronikus szavazás hirdetek, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 10 hét ellenében elfogadtuk. 29. módosító mellette Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 30-as módosító, kompromisszumos módosító. Ki van mellette, a kompromisszum mellett? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Az első mód, kompromisszumot tehát jóvá hagytuk. Ennek nincsenek különösebben súlyos következményei. Ez egy karácsony előtti béke megállapodás lesz, úgymond. Ez De, de Weihnachtsstimmung we, we continue to vote in the, in the, in the Weihnachtsstimmung. Uh, Valóban ennek nincsenek további következményei. 32-es ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 33 mellette, ellene, elfogadva. 6-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 34-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8-as számú módosító ezt visszavonta, az előterjesztője, ha jól tudom, igen. 9. mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. 35-ös két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva a második rész mellette, ellene hagyva, Tízes ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 36. mellette ellene nem egyértelmű, hogy megnyitom elektronikusan a szavazást. Lezárom. elfogadva egy szavazat többséggel 37-es mellette 37-38 blogban szavazhatunk-e, ha nem tiltakozik senki, akkor megnyitom a szavazást, ki van mellette, 37-38-ról beszélünk, ellene tartózkodás, mindkettőt elfogadtuk, 39 mellette, a 39-40-ről együttesen szavazhatunk-e, ki van mellette, ellene mindkettőt elfogadtuk. 41. módosító mellette, ellene, nem egyértelmű, szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 42. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 11. módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 43 48-ig együttesen szavazhatunk-e, ha nem ellenzi senki? Nem, a 43-44-ről. Mellette ellene elektronikusan szavazunk. 43-44. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 45-ös. Mellette. Ellene. Úgy látom, a többség mellette van, elfogadtuk. A 47-46 okafogyott, 48-asnál tartunk ki mellette, ellene, nem egyértelmű, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 49. mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50. módosító mellette ellene. Nem egyértelmű, megnyitom elektronikusan a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 51. módosító mellette nem, akkor blogban szavazhatunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, zárószavazás. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Gratulálok a jelentéstevőnek, nagy többséggel elfogadtuk a véleményét, köszönöm szépen a munkáját. Két perc szünetet tartunk. Perfect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

nevezetesen a hetedik ponttal. Ez az ötös számú külön jelentéssel foglalkozik, ennek a címe megfelelően használják-e fel a közúti beruházásokra fordított uniós kohéziós forrásokat. Mr. Wögerbauer, you have the... Wögerbauer úr, önél a szó. Uh, if you, in view of the time, we had uh, an agenda that was a bit uh, over. Az idő egy kicsit sürget minket, túlterhelt a napi rendünk ma délutánra. Also ich werde so kurz... Äh, a lehető legrövidebbre fogom magamat. Nagyon örülök, hogy az európai számbevőszék e- ennyire érdeklődött a kérdés iránt, az egész ennyire érdeklődtek az európai számbevőszék munkája iránt, és most pedig a DAS, a dasz ról lesz szó. A lehető legrövidebbre fogom magamat. A kérdés az, hogy az EU kohéziós politikájából az közúti projektekre használt pénzeszközöket hatékonyan hasz, használják-e fel. Az EU társfinanszírozott utak között jelentős árkülönbségek vannak, gyakran drága és nem költséghatékony utakat építettünk, és hogy miért van ez, ezt vizsgáltuk meg. Az EU közúti beruházásai évente 5 milliárd euróra rúgnak, és 2013,65 millió lesz, 65 milliárd lesz, 24 projektet négy országban ellenőriztünk, Németország, Görögország, Spanyolország és Lengyelország. Az 24 projektben 1,4 euró volt az EU társfinanszírozás, <clears throat> úgyhogy ez az összes EU pénzeszköz 62%-át tette ki, a 2013-as időszakban e négy ország tekintetében. Tíz autópályát, tíz gyorsutat, négy hagyományos, két nyomtávú utat vizsgáltunk meg. Első fő észrevétel, jelentős költségkülönbségek vannak az útprojekteknél. Az Európai Számvevőszék a különböző országokban három módon evaluálta az útprojekteket mondván, hogy nem mondhassa senki azt, hogy valamit ki csemegésztünk annak érdekében, hogy torzítsuk az eredményeket. A legjutányosabbak a német utak voltak, ezután jött Görögország, Lengyelország és Spanyolország. Spanyolország a három számítási módnál, mind három számítási módnál kétszer olyan drágán építette az utakat, mint Németországban hogyha felhasználói intenzitást vizsgáljuk meg, akkor a spanyol utak négyszer olyan drágák voltak, mint a német utak. Persze feltettük a kérdést, hogy ez hogy történhet meg. A bér különbségek nem lehetnek ennek az okai, ennek a különbségnek az okai, hiszen valószínűleg Németországban nem olyan alacsonyak a bérek, mint más országokban. Mi lehet tehát a magyarázat? Elsősorban a verseny ben keressük az eltérés okát. A Németországban másfél-öt kilométeres szakaszokra írták ki a közbeszerzést, más országokban nagy projekteket írtak ki, amelyeken csak nagyon nagy ö, cégek tudtak részt venni, hiszen ők rendelkeznek ezzel a kapacitással. Németországgal és Lengyelországban minden cég részt vehetett a közbeszerzésben, Görögországban és Spanyolországban nem. Itt először a cégeket hivatalos hatóságoknak tanúsítványokkal kellett ellátni, és ez korlátozta a versenyt, és egy komoly administratív ráfordítást igényelt, amely a tanúsítványok kiállításának késedelmes voltához vezetett. Spanyolországban és Görögországban a 10%-kal alacsonyabb, az átlagos árnál 10%-osnál alacsonyabb árakat kizárták. A bizottság erre úgy válaszolt, hogy 10%-os büntetés szabott ki. A tagállamok ilyen módon való eljárása is oda vezetett, hogy ez így a közbeszerzésből kizárt cégek öm, vegyes vállalatokat áll, alakítottak a későbbi győztesekkel, és így az építési szolgáltatásaikat meghozták. Magyarul ők építettek. Harmadik különbség, a a zajvédő falakat majdnem mindenhol túl kellett dimenzionálni. Az új lengyel utaknál, hogyha ezeken az utakon autózunk Lengyelországban, akkor sok, alig látjuk a tájat, hiszen sokkal magasabbak és sokkal hosszabbak az ajvédő falak, mint máshol. Ötödik pont, jelentős költségkülönbségek eh, jelentkeztek más szempontoknál is, mint a eh, útvédő, szalakorlát, vagy pedig eh, más útkiegészítő elemek. Itt is meg kell haladni a különbségeket, hiszen az EU egyik fő célja a verseny támogatása. Azaz tehát az első fő felismerésünk, felszólítjuk a versenybiztost, hogy egy átfogó versenyt eh, teremtsen meg az EU-ban, és az ehhez szükséges keretfeltételeket teremtse meg, illetve a verseny akadályait szüntesse meg. Ez a számbebészék első javaslatom. És aztán még van egy másik észrevételünk. Minden általunk megvizsgált jelentésnél közül csak egy olyan projektet találtunk, ahol egy nem belföldi versengő fél kapott volna megbízatást. Ez tehát azt mutatja, hogy az egységes piac ezen a területen nem működik. Itt a gyakorlatban még jelentős lépéseket kell tenni, ez a fő tanulsága a tanulmányunknak, és ezzel fordulunk a versenybiztoshoz. A tagállamokban tehát eh, megvizsgáltuk, hogy milyen költségkülönbséget mutatkoztak, és ezekre reagáltunk. Másodszorban a belső verseny akadályok felszámolásának szükségességét határoztuk meg, csak egyetlen projektet nyert külföldi beszállító, és nagyon sok projektet csak a nagy cégek nyertek meg, egyszerűen azért, mert olyan hosszú szakaszokra írták ki a a tendert nem másfél-öt kilométer, hanem mondjuk 140-200 kilométerre írták ki, és így csak a nagy cégek tudtak versengeni, és persze a tanúsítványok kiállítása is egy nagy probléma. Másik fontos észrevételünk az, hogy drága, túldimenzionált utak épülnek ahelyett, hogy költséghatékony, igényehez orientált projektek épüljenek ki. Az gyors utak, gyorsforgalmi utak átlag költsége 43%-kal jutányosabb, mint az autópályáké. Felmerül a kérdés, hogy tényleg van-e szükség autópályára. A megvizsgált gyorsforgalmi utak átlagosan 16.950 gépkocsis napi forgalommal rendelkeztek, míg a 8 összehasonlítású szolguló 8 sávos autópályában csak 14 ezer autó közlekedett, és csak két esetben regisztráltak nagyobb forgalmat, mint az autópályákon, a gyorsforgalmi úton. Tehát ez azt jelenti, hogy a, nem mindig a legdrágább megoldás a jobb megoldás, mi több, a sok esetekben a gyorsforgalmi ütök jobb megoldást jelentenek. Kérdezzük, miért dimenzionálják túl a projekteket? túl optimista közlekedési prognózisokra építettek. Ezek a nem megbízható, túl optimista közlekedési prognózisok pedig oda vezettek, hogy egy autóút kilométere a forgalomhoz viszonyítva Spanyolországban négyszer olyan magas volt, mint Németországban, Lengyelország és a másik országban, a középpályán volt felmerül, tehát és Görögország. Felmerül a kérdés, hogy az túl optimista közlekedési prognózis honnan ered, ez egy politikai kérdést, melyet nem mi, a, mi kell, hogy megítéljünk, de teljesen világos, hogy a tagállamok a bizottsággal együtt kell, hogy megvitassák ezt a kérdést, és meghaladják a problémát. A a felhasználóra háródó költségek a legmagasabb esetben 28-szor magasabbak, mint a legalacsonyabb esetben, és a késedelmes kivitelezés is 31%-os költségnövekedéshez vezetett. Ezért a javaslatunk az Európai Bizottságnak az, hogy a best practice-eket a legjobb gyakorlatokat a nemzeti útigazgatások között cseréljük ki, annak érdekében, hogy jobb prognózisokat, előrejelzéseket lehessen felvetni, kialakítani, és lépjünk fel a túldimenzionált projektekkel ellen, vizsgáljuk meg, hogy valódi szükség van -e ezekre. De pozitív észrevétellel is szeretnék élni, hiszen miután két bírálatunkat és egy javaslatunkat megtettük, egy valamit meg kell állapítani, mégpedig azt, hogy a jobb a régiók jobb előrhetőségét szolgáló célok, illetve a biztonság növekedés és a komfort növekedését és az infrastruktúra megerősítését szolgáló célokat sikerült elérni. Ez egyedüli probléma, amelyel szemben évünk, nézünk, csupán az, hogy az infrastruktúra mérését már most is el tudjuk végezni, ezonban a bizottságnak kell nyomon követnie, hogy az infrastruktúrák közép és hosszú távon is pozitív kihatással járnak-e majd. Köszönöm. Köszönjük szépen. Szeretne reagálni? Kedves kollégák! Először is szeretném megköszönni a kollégáknak, és különösen Háromájr úrnak ezt a nagyon érdekes e, jelentést, és e, az együttműködést is. Először is szeretném üdvözölni az, e, a számvevőszék tagjainak a jelentését, amely mutatja, hogy tulajdonképpen a biztonság nagyon növekedett, és a, sikerült a, az adósságokat is csökkenteni, amely az állampolgárok bizalmát erősíti a projektekben, és a pénzügyekben, és az közbiztonság és közegészség területén. Köszönöm a számvevőszék segítségét, és utalnak az, altern, utalnak az alternatív közlekedési eszközökre, és 60% növekedésről beszélnek. És a segítséggel a helyi gazdaságnak is segítünk, és munkahelyeket teremtünk. Szeretném megjegyezni, hogy az útépítésre célpontokat is kitűztek, és ezek a helyi gazdaságot is gazdagítják. De ezt azért nem tudtuk felmérni, eh, mert nem voltak meg a megfelelő mutatók. Az új programozási időszakban szükség van megbízható, eh, mérhető eh, eszközökre, hogy a hatásokat vizsgáljuk. Erre szeretném felhívni a bizottság és a tagországok figyelmét. Nagyon jó lenne, hogy az iránymutatást azt napra készre tennék, és a projektek beruházását illetően elsősorban, és a közlekedési előrejelzések segítésére is iránymutatásokat szeretnék. A tagállamok közötti első csomagok lehetővé tennék, hogy megfelelő, megbízható közlekedési előrejelzéseket teszünk, és a gazdasági hatását is lássuk ezeknek. Az útépítés több tényezőtől függ, környezetvédelmi, ökológiai és más tényezőktől és ezért figyelembe kell menni a kiegészítő műtárgyakat is, mint például a hidak, stb. A tudományos szakértelem segítségét is fel kell hívni, ugyanis Eh, Görögországban történik például a eh, földrengések 90%-a, 5,5 eh, eredményt érünk el a Richter, tehát erősséget mutatnak a Richter skálán ezek átlagban, és ezért nagyon fontos, hogy megfelelő földrengés álló építések, épületeket építsünk, és ehhez szükség van segít támogatásra. Az utakat úgy kell megtervezni, hogy figyelembe vegyük azt, hogy sziklák leeshetnek, földcsúszamlát következhet, stb. A lineáris építmények, mint például a különböző vezetékek, csővezetékek útját illetően is figyelembe kell venni a különbségeket, és hogyha ezeket figyelembe vesszük, akkor a költségek lényegesen növelkedni fognak. A mm, számvevőszéktől és a bizottságtól azt kérünk, hogy tájékoztassunk be, tájékoztassunk bennünket az egység költségekről ezen projektek számára. Ennyit akarok most mondani, köszönöm szépen. Thank you. Then it is, uh, Köszönöm szépen. Akkor most uh, a képviselőkhöz fordulok, a szakbizottság uh, tagjaihoz, ketten vannak a listámon, először is Pariátova asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, először is szeretnék köszönetet mondani a számvevőszék képviselőinek ez a jelentés eh, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság munkáját nagyon jól megalapozza. Stavrakakis úrnak is szeretnék eh, köszönetet mondani, és gratulálok a munkájáért. Kiváló jelentést készített. Három fő szempontot szeretnék kiemelni a hatékonyságét, a tagállamok közötti információ cseréjét, egy olyan adatbázis segítségével, amely európai szinten működik, illetve végül azokat az okokat, amelyek miatt több projekt késedelmet szenvedett. Először is támogatom a számvevőszéki projektet, amely a hatékonyságot hangsúlyozza, nem feltétlenül csak a kiadások szabályszerűségét. Nagyon fontos megvizsgálni, hogy a forrásokat milyen hatékonysággal költik el, illetve ezek a projektek milyen előnyökkel szolgálnak. Nagyon lényeges számszerűsíteni a közúti biztonságban elért javulást. Nevezetesen, hogy hány életet sikerült megmenteni, illetve valahogyan tudnunk kell mérni, hogy a közlekedés biztonsága hogyan javult az Európai Uniós források felhasználása nyomán. Konkrét indikátorokat kell megvizsgálni, arra nézve, hogy hogyan lehet a projektek előnyeit mérni, vizsgálni nemzeti, regionális szinten, rövid távon és hosszú távon egyaránt. Egyetértek azzal az ajánlással is, amelyet a jelentéstevő tett arra vonatkozólag, hogy az információ cserére hozzanak létre egy adatbázist. Véleményem szerint ez nagyon hasznos volna, hiszen a pályázatokat kihirdetők előzetes becsléseket kapnának arról, hogy mennyibe fognak az egyes projektek kerülni. Ez a jó gyakorlatok cseréjét is elősegíteni. Még egy jelentésünk van, emlékezteti az elnök a felszólalót, igen, még egy ajánlást szeretnék csak megosztani már önökkel. Harmadszor úgy gondolom, hogy nagyon fontos gondosan megvizsgálni, hogy bizonyos projektek miért szenvednek késedelmet. És kiszámítani, illetve megvizsgálni, hogy mennyire okozza az operatív programok késedelme ezeket a késéseket bizonyos tagállamokban, illetve a tervezési kérdések hogyan függenek össze ezekkel a késedelmekkel. Másrészt azt is meg kell vizsgálni, hogy ezek a késedelmek mennyiben tudhatók be előre nem látható tényezőknek, mint például régészeti kutatások vagy leletek, illetve egyéb fejlemények. Most dolgozunk a jelenlegi programozási időszak programjain, ezért nagyon fontos volna, hogyha ezt a szöveget figyelembe tudnánk venni, és a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság jelentése elkészülnek előidőben. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ayala Sanders asszony. Kérem röviden. Igen, igen. Egy kérdést szerettem volna feltenni illetve először is a magyarázatokat megköszönni. Meglepő volt, mivel már többször részt vettem az ilyen projektek elszámolásában, hogy nem látom az indokolást. Látom a jelentésben, hogy a jelentéstevő megvizsgálta ezt a kérdést, de tudni kellene tudni, hogy Spanyolországban a fizetések hogyan vethetők össze német fizetésekkel. Ezt tudnunk kell, hogyha ilyen feltételezésekbe bocsátkozunk. Lehet, hogy meglepődünk, ha ezt megvizsgáljuk. De a jelentésben háromféleképpen értékelik a költségeket, a teljes kivitelezési költség, stb. stb. módszerekkel, figyelembe veszi az a hidak építésének, a lagutak építésének a költségét, de aztán nem hallottam indokolást azzal kapcsolatosan, hogy ezeket a tényezőket hogyan veszik figyelembe a kilométerenkénti költségszámításba. Aztán másodszor, hogyan és hol vették figyelembe a válság költségeit hiszen hogyha arról beszélünk, hogy négyszeres Spanyolországban a kivitelezési költség, akkor eh, az átlag eh, forgalommal számol a számvevőszék. 2008-ban eh, egész más számok voltak, mint most. Szeretném, hogyha teljes képet kaphatnánk, és nem csak egy pontról beszélni, ami egyébként nagyon érdekes, hanem teljes képet szeretnénk kapni arról, hogy a közlekedési költségeket hogyan auditálták, milyen eredményekkel, és szeretnénk pontosítani, hogy a válságnak mi a költsége, és hogyan befolyásolta a forgalom alakulását Spanyolországban, illetve Németországban, és hogyan lehet azt összehasonlítani, hogy Spanyolországban például 4-6 sávosak az autópályák. Persze más országokban pedig az alagutak és a hidak kerülnek sokba. Köszönöm szépen. Azt javasolnám, mivel szorít minket az idő, és már 20 percet töltöttünk ezzel a jelentéssel, akkor adjuk meg mindenkinek a lehetőséget a felszólalásra. Ayala Sander asszony találkozzon a számvevőszék felelős tagjával, és remélhetőleg kielégítő válaszokat ad a válaszaira, és így le tudjuk zárni most a vitát, és az előadó kétoldalú tárgyalások alapján véglegesítheti a jelentését. Ha ez mindenki számára megfelelő így, akkor nem vonhatom meg a megszólalás jogát a bizottságtól, a bizottság tapasztalatból tudom, nagyon tömören beszél mindig, és remélem, hogy most nem fogják megcáfolni ezt a jó hírüket. Ah, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Először is üdvözöljük a számvevőszék jelentését. Nagyon fontos kérdés ez, ugyanis évek, és évek óta vizsgáljuk már, és üdvözöljük a szakbizottságnak a konklúziót is. Tehát először is a legfontosabb dolog, hogy egyetértünk az eredménnyel és az ajánlásokkal is. És nagyon sok e, ajánlást illetően már is tettünk intézkedéseket, vagy teszünk, és a következő programozási időszakban fog ez leginkább hangsúlyt kapni, ugyanis a legfontosabb kérdés az, hogy a hiányosságokat a jövőben hogy tudjuk megelő, megelégez, meg, előzni, és vannak olyan kérdések, mint például milyen fajta utakat választunk. Tehát ezelőtt is egy stratégiai nemzeti közlekedési tervet szeretnénk látni, amelyet mind nemzeti, helyi és európai pénzekből lehet finanszírozni. Egy másik fontos kérdés az, hogy hogy egy előzetes feltételrendszer elemet is bevezetünk, tehát az, és a közbeszerzésre hangsúlyt fektetünk és a számvevőszék is említette, hogy a versenynek vannak korlátai, és ez a közbeszerzés végrehajtásából következik. Most e, az, hogy legyen erre jogszabály, az egy előzetes feltétel lesz, tehát nem csak az a kérdés, hogy hogyan hajtják végre, hanem hogy átláthatóan történik, képzéseket biztosítanak. Tehát ezekkel szeretnénk segíteni a, tag, a tagállamoknak, hogy ezen hiányosságokat áthidalják. Aztán az igazgatási kapacitást illetően szeretnénk tanácsot adni, hogy egy nehéz, összetett projektet hogy lehet megvalósítani, hiszen ezek ilyen projektek. Aztán a következő programozási időszakban a mutatókkal, a teljesítmény mutatókkal kapcsolatban van munkánk, mert hogyha nem hozzák az eredményeket, akkor felfüggesztjük a projekteket. Tehát az eredmények nagyon fontosak, így erre az elemre is koncentrálunk. Tehát már is megvannak intézkedések, a továbbiakban is együttműködünk, és köszönjük ezt a jelentést és a konklúziókat. Elnök, köszönöm szépen, nagyon jó hogy mielőtt a parlament szólt volna, a bizottság és a számvevőszék már egyetért a tennivalókat illetően. Jó, akkor jöjjön a következő napi rendi pont. Ez pedig a hatos külön jelentés, amelynek a címe az, hogy a megfelelő árérték arányt értek el a tagállamok és a bizottság a gazdaság diversifikálására így nyúló intézkedések révén. Kicz kap Kinszt úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, hiszen csak azt kérte, hogy vezessük be azt, hogy mit vizsgáltunk ellenük. Mint tudják, az EU-ban több olyan vidék van, ahol a gazdasági lehetőségek, a foglalkoztatási számok alacsonyak, és szeretnék ezeket a problémákat áthidalni, hogy növekedést, munkahelyeket és fenntartható fejlődést biztosítjunk. Három intézkedésről van szó a vidéki gazdaság szomra. Az EU költségvetés 5 milliárd euró a 2007-2017-es időszakra, 13-as időszakra és aztán később 7 milliárd euró lesz ebből. Nos, először is azt láttuk, hogy a tagállamok nem mutatták a világosan arra, hogy szükség van ezekre az intézkedésekre, és nem ö, mutatták meg konkrét, konkrétan, hogy ö, hogy tudnák a növekedési és foglalkoztatási nehezőségeket nem mezőgazdasági területeken áthidalni a számvevőszék úgy látja, hogy a bizottságnak nem kellett volna jóváhagyni azokat a vidékfejlesztési problémákat, amelyek a különböző célokat és eredményeket nem világosan fogalmazták meg. Két széles körű támogathatási kritériumok, kritériumon van, vagy ezeket, ezeket vagy nem alkalmazták, vagy pedig nem volt semmi értelme a lehetőségnek megfelelően támogatható projektokat kiválasztottak, attól függetlenül, hogy milyen eredményeket mutatnának. Tehát jobb projektekre lenne szenni, és többet vissza kellett épp ezért utasítani. Második, a tagállamok nem feltétlenül oda csatornázták be a, a pénzeket, mint ahova kellett volna. Tehát voltak olyan projektek, amelyeket nem állami pénzekből támogatással indították el. Voltak olyan projektek, hogy amelyeket befezt, néztek, anélkül, hogy szükség lett volna támogatásra. Tehát ez is azt bizonyítja, hogy a talált pénz jelensége igenis létezik. És voltak olyanok, hogy semmi nettó nyereség a gazdaság számára. Tehát az intézkedéseknek az eredményességét és hatékonyságát illetően figyelmet kell ezekre figyelni. Két héttel ezelőtt is ezt jeleztük. Végül pedig, elnök úr, azt állapítottuk meg, hogy ha politikai szinten volt is döntés, figyelembe kell venni az ellenőrzésnek a konklúzióit és ajánlásait a 2014-es időszakra. Habár a rendelet foglalkozik olyan kérdésekkel, mint a kritériumok kérdései, stb. A delegált aktusoknak, eszközöknek foglalkozni kellene ezekkel a kérdésekre. Szerintünk kritikusabban kellene értékelni azt, hogy a tagállamok hogyan igazolják a, ezen intézkedések szükségességét. Tehát fontos, hogy a kiválasztási kritériumok figyelembe vegyék a projekteknek a minőségét, és a bizottságnak biztosítani kellene, hogy a tagállamok szisztematikusan alkalmazzák ezeket a feltételeket. Jó. Köszönöm szépen. Kádenbach asszonynak, az jelentéstevőnek adom meg a szót. Ja, ein herzliches Danke. Köszönöm szépen. Meg szeretném köszönni a jelentést. Én az Agri és a Regi és az Envi szakbizottságban is tag vagyok, és mindhárom szakbizottság tisztában van az eszközök felhasználásának és felosztásának problémájával. Nagyon sajnálom, hogy a folyamat alatt a parlament közös agrárpolitikájáról szóló parlament, a közös agrárpolitikáról szóló parlamenti állásfoglalást nem vették figyelembe. Például sok módosító indítvány, melyet a vidékfejlesztéssel kapcsolatban nyújtottam be, erre a területre is vonatkozik. Például a tekintetben, hogyha az életminőséget akarjuk növelni a vidéki térségben, térségen, akkor fontos, hogy a mezőgazdaságon túli foglalkoztatási területet is biztosítsuk, illetve ahhoz, hogy a fiatalokat ott tartsuk a vidéken, akkor ez nem elegendő, hogy a fiatal gazdálkodókat támogassuk, hanem megfelelő infrastruktúrára van szükség, óvodákra, bölcsödékre, házi orvosokra, orvosokra, szociális szolgáltatásokra. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a számbevészék következő vizsgálata során érdemes lett volna figyelembe venni ezeket a célokat, mi szerint, hogy nem csak mezőgazdasági támogatást lehet felhasználni ezen a területen. Ugyanakkor köszönöm a jelentést, és úgy gondolom, hogy az itt felvetettek közül egy-két szempont figyelembevételre került a következő pénzügyi tervédőszakra, hiszen a vidékfejlesztés egész kerete megváltozik. Úgy hiszem tehát, hogy minnyájunknak ez a feladata, hogy a tagállamokkal közösen a következő agrárpolitikai időszakban a számvevőszék ajánlásait is figyelembe vegyük, hiszen nagyon sok feladat hárul éppen most a tagállamokra, és elsősorban rajtuk múlik, hogy a keretfeltételekkel miként bánnak, vagy bánnak el, Éppen ezért úgy gondolom, hogy a projektek kialakításának első fázisában hatalmas kihívás előtt állnak, hogy ex ante vizsgálatok során megállapítsak, hogy a benyújtott projekteknek egész egyszerűen esélyük van arra, hogy a céloknak megfeleljenek. Köszönöm. Köszönöm szépen, most megadom a bizottság tagjainak a szót. Köszönöm szépen, én is Kadenbach kollégának köszönettel tartozom. Ez egy olyan kérdés, amelynek súlyosságát és jelentőségét nem lehet alábecsülni. Arról is szó van, hogy a foglalkoztatást hogyan lehet biztosítani ezen a területen. Sajnos meg kell állapítanom, hogy sok területen még mindig nem áll rendelkezésre egy világosan megfogalmazott támogatási kritériumrendszer, már pedig helyes és célra vezető volna ez annak érdekében, hogy a kis cégeket helyzetbe hozzuk. A hátrányos helyzetű régiókban fontos volna a legnagyobb foglalkoztatási hatást kiváltó intézkedéseket megtalálni, és úgy gondolom, hogy ezen tevékenységek támogatására kellene koncentrálni a régiókban, hiszen a foglalkoztatás a legfőbb cél a régiókban. Úgy gondolom, hogy ez a legfőbb szempont, éppen ezért köszönöm Kádemba kollégának a jelentését. Köszönöm. köszönöm szépen, többen nem kértek szót. A bizottságról most nem feledkezünk meg. Mivel Dasusa úr van itt a körünkben, annál is inkább, jó barátom. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a számvevőszéknek és a jelentéstevőnek a megjegyzéseiket, megfigyeléseiket, észrevételeiket. Figyelembe kell venni a vonatkozó jogszabályokat, ez figyelembe veszi a vidéki térségekben az életminőség javítását és a gazdaság diversifikálását is. A bizottság úgy gondolja, hogy az ajánlások elsősorban a tagállamokhoz szólnak, ami a fenntartható projektek kiválasztását és az ellenőrzési rendszerek hatékonyságát, illeti a szubszidiaritás elvét is figyelembe kell venni, így a tagállamok és a régiók jelentős mozgásteret kapnak az intézkedések végrehajtásában, ami a vidéki gazdaság diversifikálását illeti. Persze javítások még mindig lehetségesek, meg kell említenem a következő pontokat. A következő időszakban a stratégiai megközelítés megerősítése. Még hatékonyabb eh, vidékfejlesztési politikára van szükség ennek eredményeképpen, és ennek az alapja az előzetes értékelés. Hogyha a beavatkozás utáni céloknak mindez nem felel meg, akkor különböző javításokat lehet végrehajtani a végrehajtással kapcsolatosan, hivatkozva arra a tényre is, hogy ennek a megközelítésnek a felülvizsgálatára lesz szükség. A számvevőszék által vizsgált tényezőket most összevontuk, hogy a láthatóság javuljon, és egyes, egységesebbek legyenek a kifizetési szabályok, csökkenjen az administratív teher. A bizottság egyetért a szemvevőszékkel, hogy a projekt kiválasztási rendszerben figyelembe kell venni a minimális scoringra vonatkozó rendszert, ezeket az aspektusokat meg kell erősíteni, és iránymutatásokat adtunk már ki a tagállamoknak, a kiválasztási kritériumokra nézve, illetve a jogosultsági feltételekre nézve a következő időszak tekintetében, hogy javítsuk ennek a szempontnak az érvényesülését. És folytatni kell a holteherrel kapcsolatos erőfeszítéseket is. A következő pontokat hangsúlyozni szeretnénk. A támogathatóság ebből az alapból csak akkor érvényesül, hogyha az igazgatóhatóságok megfelelnek, az irányítóhatóságok megfelelnek a projekt kiválasztási feltételeknek. A kérelmeket be kell nyújtani az illetékes hatóságokhoz a szerződés 42. cikkének figyelembevételével. A bizottság tovább kívánja javítani a szakpolitika alkalmazását. Például az ellenőrizhetőség javításával, a kedvezményezetteknek üzleti terveket kell benyújtaniuk az új vállalkozások tekintetében, az alapvető szolgáltatásokba való beruházások, illetve infrastruktúra a vidéki térségekben eh, támogatható, hogyha ez megfelel a helyi önkormányzatok terveinek, beruházási terveinek, ahol vannak ilyen tervek, és eh, ennek meg kell felelnie a helyi fejlesztési stratégiának. Ami a monitoring értékelést illeti, most pontosítjuk a közös monitoring és értékelési kereteket, és eh, nem sokára egy újat is készítünk, amelyet majd pontosabban eh, fogunk eh, hozzáhangolni a szakpolitikákhoz. Így lehet majd a közös célindikátorokhoz mérten mérni az előrehaladást. Összefoglalva a bizottság úgy gondolja, hogy ezek a kezdeményezések megfelelően reagálnak a számvevőszék ajánlásaira, de arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy amint a jelentéstevő is említette, a célunk a vidéki térségekben az életminőség javítása, illetve a gazdasági tevékenység több rétűvé Köszönöm. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy lezárhatjuk a vitát. Nagyon nagy konszenzus mutatkozik a felszólalók között hiszen elsősorban a nemzeti kormányokon múlik, hogy a helyzetet javítsák. Ezzel a mai ülésünket lezárom, és remélem, hogy holnap 9 órakor ismét találkozunk ugyanebben az ülésteremben. Köszönöm szépen! On n'a pas eu de querelle magyar, De querelle magyar. Non, c'est ça. <laughs> C'était très bien.